Kedves kollégák, jó napot kívánok! A mai monetáris párbeszédünkön Mário Drágival, az Európai Központi Bank elnökével szeretném őt köszönteni. Ez a negyedik és az utolsó ebben az évben. Nagyon fontos monetáris politikai döntések után kerül erre sor. Az LKB részéről történtek meg ezek a döntések. A gazdasági gazdaság élénkítés témájában, amely egyre szebb, szebben növekszik, szebben alakul, egyre biztonságosabbak az alapjai, és sok mindenre kiterjedő. Ugyanakkor, vagy emellett, és majd ezt minden a drági elnök úr ki is fogja fejteni, az árdinamikák még nem kellőképpen alakulnak, nagyon alacsony a bérszínvonal, és az utolsó monetáris párbeszéd során ezzel a témával kapcsolatban a ciklikus, strukturális problémákról beszéltünk. Nagyon, nagyon érdekes eszmecsere volt az. Az LKB monetáris politikai döntései nagyon fontosak voltak a közelmúltban, és ezért köszöntöm is, illetve hogy örülünk ezeknek a döntéseknek, főként arra vonatkozó, vonatkozólag, hogy a monetáris akkomodációs politikát megtartottuk, hogy az inflációt visszaszorítjuk, és a célok mentén dolgozunk. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen! Okay. Uh, we, so we will discuss, of course, uh, this. Miről fogunk uh, beszélni? Hát természetesen ezekről az említett döntésekről lesz szó, valamint az ekonomiai koordinátorai további témákat is kiválasztottak, például az egyenlőtlenségek, egyenlőségek, és az, hogy mi miatt kell esetleg aggódnunk, és az LKB jövőbeli, közeljövőbeli politikája vonatkozólag a most megtörtént döntésekkel összefüggésben. Jó néhány tanulmány is született ebben a témában. Vannak egyébként nagyon érdekes, jó témáink és céljaink. Itt főként technikai kérdésekről van szó ezekben a, az anyagokban, az európai pénzügyi struktúrák kapcsán, de természetesen erről is nagyon sokat fogunk még beszélni. Tehát releváns kérdésekről ő szeretném átadni a szót Drági úrnak. Köszönöm szépen! Kedves elnök úr, kedves parlamenti képviselők, az Ekon szakbizottság tagjai, hölgyeim és uraim, nagyon örülök annak, hogy megint itt vagyok az Európai Parlamentben, és idén utoljára meghallgatáson veszek részt. Az elmúlt időszakhoz képest fontos döntések történtek a, polit- a monetáris politika rekalibrációjával kapcsolatban az év vége előtt. Ezért az én megjegyzéseim között először is arról fogok beszélni, hogy az eurózóna gazdasága hogy fog kinézni, illetve hogy néz ki, és hogyan kalibráltuk újra a monetáris politikai döntéseinket. A bizottság kérésére a kettes célcsoportok, a pénzügyi integráció támogatása, ösztönzése, illetve a monetáris politika implementációja is szóba kerülnek majd. A gazdasági expanzió, növekedés továbbra is megalapozott, és az eurózónában gyakorlatilag országokra, országoktól függetlenül és szektoroktól is függetlenül mindenhol tapasztalható. Az Eurostat becslései szerint a reál GDP növekedés a harmadik negyed évben 2,5%-kal növekedett éves összehasonlításban. Ez öt, tehát négy és fél éve gyakorlatilag folyamatosan növekedést mutat, és a legutolsó adatok arra is rámutattak, hogy a rövid távon ez így is marad. A GDP növekedése nagyon széles körül, mind a szektoriális megközelítésben, mind földrajzi megközelítésben, az eurozónán belül, gyakorlatilag 1997 óta a legalacsonyabb a különbség mutató ráta. Tehát a konvergencia egyre jobb. A pénzpiacok is profitálnak mindebből, és a válság időszakában tapasztalható a munkanélküliség, legalábbis az agregált adatok szerint ma már nem jelent problémát. 8,6 millió volt a munkanélküliek száma 2014-ben, most 14,6 millió az utolsó negyed évben, tehát ebben az évben. A növekedés, a foglalkoztatottsági növekeztetés mindenhol mutatkozik. 16 a 19 eurozóna országából 2014 óta pozitív trendeket mutat, és a foglalkoztatottság 10 vagy 60%-át teszi ki a szektornak, ez a zéróval hasonlítandó össze 2014-ben. A háztartások megtakarításai és a fogyasztása is ezt megérzi, és növekedőben van továbbra is a befektetések száma is, és a termelékenység, illetve a profitabilitás. A monetáris politikánk nagyon fontos hatással volt a befektetésekre, mert megfelelő finanszírozási lehetőségeket támogattunk, illetve teremtettünk mind az, az eurozónában a háztartások számára is. 2014 óta a nem pénzügyi cégek 120 bázisponttal csökkent ezeknek a támogatása, a háztartásoké kb. 100 bázisponttal csökkent, és a nagyon, tehát a mikrohitelek, amelyek gyakorlatilag kis és középvállalkozások befektetéseit ösztönzik, csökkent majdnem 190 bázisponttal. Ez pedig a pénzügyi finanszírozási lehetőségek javulásához vezetett főként a KKV-k számára. Ez nagyon ösztönző, hiszen ők, tehát a KKV-k azok, amelyek kettő harmadát teszik ki az eurozónában a foglalkoztatottságnak. Ezek a lehetőségek, vagy ezek mellett csökkent a heterogeneitás a banki kölcsönszektorban, és például az eurozónán belül a leginkább érintett válság által érintett országok és más országok közötti öm, költség öm, vagy kölcsön hitelkamat ráták nagy mértékben csökkentek. Az inflációs dinamika ugyanakkor egy fenntartható, felfelé ívelő pályán van. Az infláció 1,4% volt októberben, és valószínűleg még tovább csökken az év vége felé. Nagyjából ez azért is van így, mert az energia komponens ezt teszi. Az inflációs nyomás és a munkaerőpiaci expanzió összefüggnek. Ez az expanzió, amit látunk, még dinamikusabb bérnövekedéshez kell, hogy vezessen a jövőben. Ilyen gazdasági kilátások mellett a monetáris politikai talál, legutolsó monetáris politikai találkozónk óta mi úgy döntöttünk, hogy az eszközeinket újra kalibráljuk. Az év vége az időszak, ameddig ezt megtesszük, monetáris stimulusokat, ösztönzőket kívánunk beépíteni, hogy megfelelő legyen az inflációs szint a 2% körüli cél szám elérése érdekében középtávon. El fogom most magyarázni, hogy miért döntöttünk úgy négy kérdésben, ahogy döntöttünk. Az első hogy egyre inkább növekszik a bizalom az inflációs rátának a célszámhoz való közelítése mellett, és emiatt egy felvásárlási programot indíthattunk be. 2018. januárjától kezdve folytatjuk ezt a vásárlási politikát. 30 milliárd euróról van szó 2018. szeptemberéig bezárólag, vagy még akár tovább is, amennyiben ez szükséges lesz. Az igazgató tanács ezt mindig az inflációs célszámok figyelembevételével fogja igazítani. Kettes, ami a befektetési politikánkat illeti, kimondtuk azt, hogy az eurozónában Szeretnénk a az APP program keretében felvásárolt eszközöket, tehát hogy ezt a politikát folytatni egészen addig, ameddig ez szükséges lesz. És ezzel hozzájárulunk majd ahhoz, hogy megfelelő likviditási körülményeket teremtünk, és megfelelő monetáris politikai helyzete alakul ki. Ebben a kontextusban szeretném azt is megemlíteni, hogy további információkat szeretnénk adni ennek az APP programnak a komponenseiről. A célunk az, hogy meg tudjuk őrizni a befektetési értékpapírainkat, és egy hosszabb időszakon keresztül ezt a politikát folytassuk. Ez sokkal fontosabb számunkra ma, hiszen a portfólió mérete is növekedett, és ezzel párhuzamosan egyre fontosabb számunkra ez a program. Itt a havi összegekről született döntés a következő 12 hónapra nézve. Ha hármas, a politikákkal kapcsolatban a kamatpolitikánk nagyjából a jelenlegi szinten fog maradni a következő időszakra nézve. Ez az APP programunkkal összefüggésben történik így. Ez a kettő jelenti a központi programját a monetáris politikánknak az, ami a, szak, a politikai ráta horizontját meghatározza, ez kritikus fontosságú képesség számunkra, hogy az általunk eszközött vásárlások tényleges hatása nagyobb legyen. Végül úgy döntöttünk, hogy a rendszeres refinanszírozási műveleteink tovább folynak, hogy a, a fix ráta alapján addig, amíg szükséges, de legalább 2019 végéig folynak majd ezek a műveletek tovább. Ezzel biztosítandó, hogy egy folyamatos sima átmenet valósul meg a monetáris politikában, miközben garantáljuk az elő, előnyös kondíciókat az eurozóna pénzpiacain. Ahogy a tanács legutóbbi monetáris politikai ülésen meghatározta, az a támogatás, amelyet a monetáris politikában adunk ma, abból a kombinált erőfeszítésből táplálkozik, amelyek a boltlagos eszközvásárlások, a már megvett eszközök meghatam jelentős volumene, amelyeket az elmúlt programidőszakban végeztünk, illetve az értékpapírok lejáratából adódó, valamint a kamatlábakra vonatkozó irányításból adódnak. Ezek az intézkedések együtt fenntartják a jelenlegi pénzügyi kondíciókat, és biztosítják azt a megfelelő monetáris ösztönzőt, amely továbbra is szükséges ahhoz, hogy az inflációs ráták visszatérjenek azokhoz a szintekhez, amelyek meghatározottak a 2%-hoz közeli, de az alatti szinthez. Hogy beszéljek most a célzott egyensúlyok kérdéséről. Ez a real-time kifizetési rendszer alapján az euró kifizetések biztonságosan végrehajthatóak bankok között. A határokon belül is átnyúló módon is. Ez a rendszer a legmodernebb infrastruktúrát biztosítja a kifizetésekre, amelyek a bankok közötti tranzakciókat és kifizetéseket nagy, a tranzakciók nagy körére vonatkozóan biztosítja, például a monetáris politikai műveletekre, pénzügyi piaci eszközökre, valamint interbank és ügyfél kifizetésekre is vonatkozik. Tavaly a Target 2-es, a Target 2 napi alapon kb. 342 ezer kifizetést biztosított, amelyeknek 1,7 trillió euró volt a napi értéke. Én értelemben kulcsfontosságú mentes politika végrehajtásában és a pénzügypiacok korrekt működésében, valamint általában a bankok működésében és a pénzügyi stabilitásban fenntartott szerepe hatalmas. A pénzügy integráció elősegítésében és a monetáris politika végrehajtásában a Target 2 kulcsfontosságú eleme a monetáris unió működésének. A Target 2 rendszerben minden euró rendszerben működő nemzeti bank bír egy hitelező vagy hitelfevő pozícióval, és ennek egyensúlyával, amely nyomon követi a be- és kilépő pénzeszközök összegét számviteli szempontból az adott országra vonatkozóan. A target egyensúlyok, mérlegek az egyes nemzeti bankokra lebontva tükrözik a határon átnyúló kifizetések rendezését, amelyeket a, a Target 2 keresztül eszközöltek. Azok a kifizetések, amelyek az eszközvásárlási programban valósulnak meg, szintén a Target 2 által kerülnek, révén kerülnek kiegyenlítésre. Ugyanakkor a végrehajtás különböző a refinanszírozási műveletektől, külön számolják el, mert nem tartalmaznak azonnali határon átnyúló kifizetéseket. 80%-a a teljes nemzeti banki vásárlásoknak pénzügyi piaci szereplőkön keresztül történik, amelyek nem az adott országban bírnak székhelyel, mint a vásárló nemzeti bank. Így módon hatása vannak a target 2 mérlegekre ezek a műveletek. Ezen túl az, az eszközök eladóiak, amelyek a programban kerülnek értékesítésre, befektethetik a portfóliók mérlegén keresztül ezeket a bevételeiket. International Portfolio Rebalancing a neve ennek a műveletnek, és ez a Target 2 mérlegekre szintén hatással lehetnek, csak ugyanezen a logikából adódóan. Mindezek mellett a Target 2 eh, rendkívül fontos volt a monetáris politikai intézkedések végletesában a vállalati és a magánügyfelek felé is, háztartások felé is. Hadd zárjam azzal, hogy az EU szerződések, az LKB-t felhatalmazták, felhatalmazták azzal a fő célral, hogy az eurózónában egészében fenntartja az árstabilitást. Ez a fő feladat, és ezzel tudunk legjobban hozzájárulni az állampolgárok jólétéhez. Az árastabilitás biztosítása előfeltétele tudnék az eurozóna gazdaságainak ahhoz, hogy kiegyensúlyozott növekedési pályára állhassanak, amely fenntartható hosszabb távon is. Mindez azonban nem az egyetlen feltétel, amelynek meg kell valósulnia. A kiegyensúlyozott növekedési pálya megköveteli azt is, hogy erősítsük az eurozóna képességét arra, hogy kockázatokat kezelni tudjon akkor, amikor ezek kialakulnak. A jelenlegi gazdasági eh, tervezés jelenleg kiváló alkalmat ad arra, hogy csökkentsük a súlyos megrázkodtatások valószínűségét, ezzel, hogy erősítjük a tagállamok struktúráit, államháztartási és struktúrális szempontból is erősítve készségeiket, mindeközben a gazdaság és monetáris unió ütőképességét erősítjük, és ez hozzájárul ahhoz, hogy közös intézményi kereteink erősödjenek, és ezzel meg tudjuk akadályozni, meg tudjuk előzni a különféle sokkokat. Ezért üdvözlöm az Európai Parlament eh, szerepét e tárgyalásokban, és azokat a megújult erőfeszítéseket, amelyeket az Eurózóna vezetői és miniszterei eh, tesznek azért, hogy kezeljék a még nyilvánvaló kérdéseket, ahogy tették a legutóbbi Eurogroup ülésen is. Ebben a szellemben várom az Eurócsúcs ülését a kormányzati témákat taglalandó Köszönöm szépen a figyelmüket, és persze szívesen válaszolok majd kérdéseikre is. Köszönöm szépen, tisztelt drági elnök úr, és akkor meg is kezdjük az eszmecserét. Először kérdésekre van lehetőség. Eszter Delange kezdi. Igen, köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, köszönöm szépen, drági elnök úr, hogy eljött hozzánk. És rendelkezésünkre áll olyan kérdésekről beszélni, amelyek nagyon fontosak az Ekon szakbizottsága számára. A nem teljesítő kölcsönökre szeretnék rákérdezni. Az EKB, illetve ön ezekről úgy szólt, mint a legnagyobb veszély az európai bankrendszerben, illetve az EDIS-t is megemlíteném jelentéstevőként. Az EKV ennek nagy támogatója, és nagyon reméljük, hogy hamarosan készen állunk majd az árnyék jelentéstevőkkel együtt, hogy az önök szakértőivel eszmecserét folytathassunk. Aztán ott van az MPL, EDIS, illetve a kockázat megosztás kérdés, ezek mind összekapcsolódnak, nem csak tartalmi szempontból, hanem politikailag is attól tartok, és ezért a kérdésem a következő. Hogyan lehet előrelépni az EDIS-ben, ugye ezt szeretnénk elérni ennyi jelentéstevőként és jelentéstevőként, hogyha nagy a vonakodás a tagállamok részéről a nem teljesítő kölcsönök megoldására vonatkozóan, és itt természetesen az LKB iránymutatására utalok. Ön szerint mi lenne a legjobb módja annak, hogy az MPL kezeljük, hiszen nem várhatjuk azt, hogy magától megoldódjon ez a probléma. Ön szerint mi a megfelelő ütemterv, hogy az ilyen nem teljesítő kölcsönök szintjét visszahozzuk a nemzetközi átlaghoz. Nos, ezek a legfontosabb kérdések, amelyekkel foglalkoznunk kell jelentéstevőként, illetve árnyék jelentéstevőként az EDIS kapcsán. Köszönöm szépen a, azt, hogy kiáll emellett a két téma mellett, illetve köszönöm, hogy választad erre a kérdésre. Drági elnök úr, köszönöm szépen egyetértek, az MPL kérdése, illetve az EDIS valóban összekapcsolódik. Azt mondtuk, hogy az EDIS keretében, nos, hadd lépjek egy kicsit inkább vissza. A bizottság javaslata üdvözlendő az EDIS kapcsán, azonban észben kell tartani, hogy mi a cél. Ez pedig egy teljes körű biztosítás. Ez a cél, ezt lépésenként érhetjük el. Itt azonban a kulcs az az, hogy minden előrelépés számszerűsíthető kell, hogy legyen, értékelhető kell, hogy legyen, és megfelelő célkitűzéseket kell meghatározni, és ezeket az előrelépéseket mérni kell. Tehát nagyon fontos, hogy ne a homályban tapogatózunk, hiszen az EDIS továbbra is a bankunió egyik alapvető pillére. Mindemellett mellett a kockázatcsökkentés, illetve a kockázat megosztás is párhuzamosan kell, hogy folytatódjon. Mindig is így gondolkodott az LKB. E az MPL ennek részét képez, képezi, problémát jelent, amelyet meg kell oldani. Önök is hallották, hogy ez az ellenőrzéshez kapcsolódik alapvetően. Valóban összefogásra van szükség, a bankvezetés, illetve az ellenőrzők részéről, de a jogalkotók és a kormányok részéről is a különböző tagállamokban, hogy egy olyan jogi környezetet hozzunk létre, amelyben megoldhatjuk az NPL problémáját. Nos, nagyon sok ország esetében előrelépés történt, Ezek a, ez az előrelépés azonban az új NPL-ekre vonatkozik, és nem igazán foglalkozik a probléma gyökerével, ami nem más, mint a nagy recesszió hagyatéka, hiszen az elmúlt esztendőket ez jellemezte a felendülés előtt. Ez azt jelenti, hogy a jogalkotóknak a örökül kapott problémákat is meg kell oldaniuk, nem csak az újakat. Azt hiszem, hogy ezen a, ebben a jelenlegi helyzetben csak ennyit mondhatok erről a kérdésről. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. és valóban jó magam is, és mások is emlékszünk a bölcs szavakra, hogy közös erő összefogásra van szükség az intézmények között, a különböző hatásköröket, felelősségi köröket össze kell fogni, és azt mondhatom, hogy az erre vonatkozó eszmecsere eredménye nagyon is pozitív volt, hiszen lehetőséget látok a javulásra, a fejlődésre. Remélhetőleg további intézkedéseket lehet majd kialakítani, amelyek szükségesek, ezek azonban megfelelnek az intézményi előjogoknak, és azt mondhatom, hogy a bizottság szerepe ebben nagyon is pozitív. Az utolsó konzultáció nagyon sok, sokat segített abban, hogy tisztázzuk a különböző szereplők hatáskörét. És valóban közös erőfeszítésre van szükség. Pervans Berez következik a franci, a SND részéről. Köszönöm szépen. Nem szeretnék visszatérni az NPL és az EDIS vitájára, bár fölmerül a kérdés, hogy ez a két pillér, amely már a bankunió kezdete óta létezik, hogyan lehet az, hogy ezen a területen még nem történt mérhető eredmény? A kérdésem azonban nem ez, hanem egy másik témára szeretnék rátérni, amelyről az utolsó eszmecserénken szó esett a demokratikus párbeszéd keretében. Poltan kolléga kérdezett rá a fizetések ügyére. Emlékszik talán, arról beszéltünk, hogy a fizetéseket ki kell igazítani azon országokban, ahol a növekedési rendszer megfelelően halad előre, és a fizetések azonban nem tartják az ütemet, nem emelkednek és ez nehezíti a monetáris politika végrehajtását. A közgazdászok, illetve a bankárok ezt a nagyon fontos fejezetnek tartják, illetve felmarad, felmerül ennek a szakszervezeti kérdése, valamint, hogy hogyan lehetne emelni a fizetéseket. Nagyon sokat beszéltünk erről a témáról, Carlos Kostával, a Portugál Központi Bank vezetőjével, ott teljesen más a forgatókönyv. A globalizáció megváltoztatta a fizetések meghatározásának a körülményeit, és ahelyett, hogy az eddigi görbét követnénk, nekünk kell megvizsgálni a fizetések és az infláció kérdését a monetáris politika tükrében. Ön hogyan gondolkodik erről? Erre szeretnék rákérdezni. Thank you. The... Szóval köszönöm szépen. A közelmúltbeli politikánk azt tükrözi, hogy hogyan is értékelte az igazgató tanács a helyzetet. A bizalom, az infláció összefüggése és a célok megvalósítása terén. Egyre jobban halad a gazdaság, és jobbak a foglalkoztatási mutatók is. Ugyanakkor, amikor a reálgazdaságból az inflációra áttérünk, akkor azt látjuk, hogy az infláció még mindig nagyon alacsony. És miért is van ez így? Azért, mert ugye a, az élelmiszerek és a, az energia árak nagyon alacsonyak, és emiatt nagyon alacsony az infláció is. És ala, túl alacsony a nominális bér növekedés is, legalábbis egyenlőre. Hogyha ezt összehasonlítjuk más korábbi üzleti ciklusokkal, akkor azt láthatjuk, hogy a nominális bérszínvonal és a helyzet javulása közötti összefüggés, illetve a foglalkoztatás növekedése, tehát 4 millió munkahelyet teremtettünk 4 év alatt. Mindezek nagyon nagy növekedést mutatnak, és ez egyébként mindez úgy történt meg, hogy megfelelőképpen beavatkoztunk a gazdaságban. Nem csak azért, mert új, tehát hogy a munkaerőpiacra nagyon sokan bejöttek, migránsokra gondolok, és főként a női munkavállalókra. Ez sokkal magasabb, mint korábban volt. Az idős munkavállalók száma is növekedett, tehát általában az aktív munkavállalók száma továbbra is, tehát egyre magasabb. Ezen új beavatkozások ellenére mégis csökkent a munkanélküliség. Úgyhogy ezt nagyon sikeres tapasztalatként értékeljük, és én azt gondolom, hogy ezt előbb-utóbb kell, hogy kísérje egy erősebb bérszínvonal növekedés, de egyenőre ez még nem történt meg. Lehet, hogy a globalizáció miatt van ez így, egyesek azt gondolják, hogy az eurozóna output gapja még nem alakul megfelelőképpen. Egyelőre nincsenek még arra vonatkozó a konkrét érvek, hogy melyik ezekből a domináns indok, de én úgy gondolom, hogy az output gap egyre inkább csökkenőben van, úgy, ahogyan egyébként a miénk is, tehát itt a, ezt a nyomásgyakorlás szempontjából mondom. Nagyon hosszú ideje igen alacsony az inflációs ráta, néhány kisebb kiemelkedéssel, de ez emiatt a bér tárgyalásoknak ezt tükröznie kellene. A jövőbeli tárgyalásokba pedig az alacsony inflációt figyelembe kell venni. A nagyon nehéz munkaerőpiaci helyzet miatt a legfontosabb stratégia a tárgyalások során inkább a munkahelyek biztonságára vonatkozik, és nem a bérszínvonal növekedésére. Tehát lehet, hogy ez is hatása van a bérszínvonal nagyjából alacsonyan maradt. És a harmadik pedig egy strukturális ok az, hogy nagyon alacsony a termelékenység. De végül is a két első okkal összefüggésben is mi ezt úgy látjuk, hogy ez egy komoly probléma, de csak átmeneti. A monetáris politikai ösztönzőink mellett, és elmondtam már azt is, hogy a növekedés tulajdonképpen nem állt meg, úgyhogy látjuk azt, hogy ez a növekedés folytatódni fog, és ezen faktorok mellett a munkahelyek biztonságának, fontosságának hangsúlyozása egyenlőre átmeneti probléma. Szerintünk meg fog érkezni ez a bérnövekedés is. Mi így látjuk ezt. Ugye most az inflációs ráta is már növekedést mutat, ami pozitív, és a céljainknak megfelelőképpen alakul. Köszönöm, Köszönöm Bent Luke. Jó napot, drági úr! Németül fog beszélni. Először is rövid kommentárral élnék a válaszát illetően. Kommentálnám a válaszát. Azt mondta, az EKB 4 millió munkahelyet teremtett. Felteszem, a, felmerül a kérdés, honnan tudjuk, hogy az EKB csinálta ezt a 4, munka, 4 millió munkahelyet? Nem inkább az eurozónán kívüli munkahelyekről van szó? és van az eurózónán a növ, kívül növekedés nem sokkal erősebben, mint az eurózónán belüli növekedés. Tehát jobban meg kéne ezt indokolni. De nem ez a fő kérdésem, hanem a következő. Az LKB a PSPP keretein belül 1,6 milliárd eurót tett be ö, állam ö, kormányhitelekbe. Tehát az eurózóna államok hiteleit vásárolta fel részben. Helyén való, ha azt mondom, hogy az LKB nagy és folyamatos hitelezője az eurozóna államainak? Uh, Bocsánat. A második kérdéset nem értettem. A kérdésem az volt, helyén való azt mondanom, hogy az LKB nagy és hosszú távú hitelezője az eurózónak kormányoknak, államoknak. Hát a válaszom a második kérdésére az, hogy nem. Nem az. Mert az LKB összesen körülbelül nem tudom pontosan hány százalékot, de, de 15-20 százaléka az eszközeinek adja ezt, nem túl nagy. És a másodlagos piacon veszi ezeket másoktól. Tehát már megvette valaki a kormányoktól ezeket a hiteleteket, akitől megveszi az LKB. Er Ilyen módon sem lehet hitelezőnek nevezni. Lenne egy, még egy kérdésem. Az első kérdésemre nem kérek választ. A második részre válaszoltam. Lenne egy harmadik kérdésem, akkor legyen úgy, megint németül, ha megengedi. Mi ist der Unterschied? Számomra a különbség az elsődleges és másodlagos piaci vásárlók között nem megnátható. Ám az, hogy az LKB bír ezekkel az államadóságokkal, teljesen irreleváns, hogy hogy vette őket kitől. Azzal, hogy a hiteleket megvásárolta, ő a hitelező az eurozon államainak. Kérdésem az, hogy ugye az állományokra vonatkozik. Egyes euróállamokban az a helyzet, hogy az LKB akár 250 százalék is vásárolta annak az államadóság volumennek, amelyet 2015-17-ben a teljes állam, új állományá volt az államoknak. Tehát az új eladósodás 2015 jóval kisebb egyes államokban, mint amennyivel bír az adott állam adósságából az LKB. Persze értem, hogy ez csak 25%-a az LKB állományának. Hogyan lehet egybehozni ezt azzal a tiltással, hogy a monetáris államháztartási finanszírozásban nem vehet részt az LKB. Hogyan lehet összeegyeztetni ezt a követelményt azzal a tényel? Nagyon egyszerű. Nem szértjük meg ezt a szabályt. A mandátum szerint álljunk el csak, az az, hogy az, az inflációt meghatározzuk, ezt az európai szerződések ránk teszik, és így meg teljesítjük a törvényes kötelezettségünket. Ez a más, az utóbbi kérdésre válasz. Az első kérdése pedig az volt, hogy hogyan tudjuk. Hát ő hogyan nem tudja. Azért tudjuk, mert a pénzügyi kondícióknak köszönhetően, amelyet a monetáris politika hozott létre, lehetővé vált a gazdasági helyreállás. Ez a fő szakpolitika, amely több éve folyamatosan működik. Korábban nem volt semmiféle szakpolitika, ez egyetlen, ami változást hozott. Lehet azt gondolni, hogy nem igaz, de van elég bizonyíték arra, hogy a monetáris politikai támogatásunk kulcsfontosságú fontosság volt abban, hogy a most tapasztalt gazdasági helyreállás beinduljon. Köszönöm. Yeah, 10 seconds yes. and no. 10 másodperc. Drági, eh, eh, úr, angolt teszem, kérdezem. Azt kérdeztem, hogy megsértette a mandátumát. Tehát hogyan tudja megmagyarázni, hogy nem sérti a mandátumát azt, hogy 250%-et felvásárolják annak az adósságtömegnek, ami azóta el, előállt egyes tagállamokban. I responded. Válaszoltam. Nem sértettük meg a mandátumot. Mi több, az szerint járunk el. A, benne maradtunk abban a jogi szabályi körben, keretben, amelyel elkezdtük a programot. Thank you. Köszönöm szépen. Én is bizonyára, én is biztos vagyok benne, hogy a, az LKB és az eurozóna rendszer közötti különbséget ismeri a tisztelt képviselő. a képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, üdvözlöm drági elnök urat itt a parlamentben. Két kérdéssel fordulok önhöz. Az első, következő év januárjában az LKB csökkenti a vásárlást, hogy az APP programot kiiktathassa lépésről lépésre. Ez, ez azonban a legeladósodottabb országok prémiumát érinti. Milyen reformokat gondol elképzelhetőnek azon országok esetében, ahol az eladósodás meghaladja a 3 ot és van egy másik kérdésem az Edisre vonatkozóan, hiszen beszélünk az európai befektetési rendszerről, ön az edis mindig is támogatta. Ön szerint mi kell ahhoz, hogy megfelelően működjön ez a rendszer? Illetve hogyan győzhetjük meg a beruházókat arról, hogy az EDIS jól fog működni az olaszországi és a Banco Populár eset után. Köszönöm szépen. A második kérdéssel kezdeném, hogyha megengedi. Hosszasan beszéltünk az Edisről, és azt hiszem, hogy mindenkit sikerült meggyőzni arról, hogy ezt nem lehet azonnal felállítani, hiszen bizonyos feltételeket biztosítani kell. A kockázatcsökkentés, illetve a kockázat megosztás kéz a kézben kell, hogy járjon. A kockázat csökkentés része a harmonizáció bizonyos jellemvonások harmonizációjára gondolok, amelyek nagyon fontosak a bankunió szempontjából. Például a hitelezők hierarchiájára gondolok. Hogyha az országok hierarchiája eltérő, akkor egyértelmű, hogy az unió nem teljes. És természetesen a szanálás, szanálási rendszer harmonizációjára is szükség van, Ismét ez egy nagyon fontos téma, nagyon fontos kérdés a két bankunió teljesítéséhez. Azonban a kockázatcsökkentés kapcsolódik még az NPL-ekhez, amelyekről beszéltünk. Ez egy út, és a bizottság javaslata figyelembe veszi azt, hogy ez egy lépésről lépésre történő folyamat. És ahogy korábban is mondtam, nem szabad szem előtt téveszteni a végcélt, amely a teljes körű ö, betétbiztosítás. E felé, a cél felé kell haladni. Egy abszolút meghatározott és mérhető, értékelt lépésekkel. A másik kérdés arra vonatkozott, hogy az országok készen állnak-e arra, hogy a politikai ösztönzés csökkentsük, mondjuk fogalmazunk így. Nos, a múlt héten döntöttünk a rekalibrációról, és akkor megvizsgáltuk, hogy mi a pénzügyi piacokra kivetett hatása ennek. Figyelembe vesszük a gazdasági növekedést, és a, így is a 30-ról 60-ra csökkent a havi 60-ra csökkent a havi vásárlás. Nézzük, hogyha megvalósulnak az elképzelt intézkedések, akkor ez egy olyan környezetben történik majd, ahol nem számítunk nagy változásokra. Ugyanakkor az árstabilitás a mandátumunk, nem pedig a kormány támogatás, vagy a fiskális deficit támogatása, segítése. És végül még kitérnék valamire. Azt mondta és ezzel kapcsolatban megjegyezném, hogy valóban most, most van annak az ideje, hogy a megfelelő struktúrákat teszteljük, illetve reformáljuk, ahol erre szükség van, hanem javítanunk kell a költségvetési helyzetet. Nem lehet csak a növekedésre és az alacsony kamatlábakra számítani. És a háttérben az az ok áll, amelyre ön is utalt, szakpolitikai területet, játékteret kell nyerniük az országoknak ö, arra az esetre, hogyha esetleg még egy válsággal kellene számolniuk. Dimitris Papadimulis. Köszönöm, Dimitris Papadimulis. Köszönöm szépen. Kedves drági úr, görögül fogok beszélni. Szeretnék most is önnek megköszönni azt, hogy eljött, és eh, lenne néhány kérdésem. Az első kérdésem Görögországra vonatkozik. Az Európai Központi Bank részt vesz a hitelezők eh, munkájában, és most, hogy az Európai Bizottság pozitívan értékeli a görög helyzetet a stabilitási mechanizmussal kapcsolatban is, és a görög bankrendszer fejlettségi szintjével kapcsolatban, az ön véleményére lennék kíváncsi, hogyan látja ön a görög gazdaság helyzetét, a harmadik értékelés befejeztével. Szeretném kérni az ön értékelését a banki szektor, a görög bankszektor helyzetével kapcsolatban. A második kérdésem pedig arra vonatkozik, hogy a Paradise Papers-ből mi minden derült ki. Moszkoviszi úr egy héttel ezelőtt az Európai Parlament plenáris ülésen ülésén arról beszélt, hogy itt vámpírok szívják ki az európai adóforintokat, fiskális harmonizációra lenne ő szerinte szükség, mert az adófizetők mellett az európai gazdaság az, amely megfizeti az árát ezeknek a botrányoknak. Itt adócsalásról, adóelkerülésről van szó. Az Európai Központi Bank véleményére vagyok kíváncsi az adócsalás tényével kapcsolatban, és azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet felvenni a harcot ezzel ellen a jelenség ellen. A harmadik kérdésem viszont egy jelentésre vonatkozik, amelyet nem olyan régen a számvevőszék jelentetett meg, azután, hogy a görögországi memorandum eszközeit, a szociális negatív hatásokat és a különböző deficit helyzeteket értékeli. Az Európai Számvevőszék a jelentésében azt írja le, hogy az Európai Központi Bank szerepe a görög programokon belül értékelhetetlen, azért, mert önök egyszerűen nem adták meg azokat az információkat, amelyeket kértek önöktől a tanulmány elkészítői. Erre mit válaszol ön? Köszönöm szépen. Először is, első kérdés, arra vonatkozik, hogy hogy néz ki a görög gazdaság, a gazdaság helyzete, és valóban az alapvető helyzet azért javult, GDP szempontból, foglalkoztatási mutatók szempontjából, és alapvetően folytatódnak azok a folyamatok, amelyek a harmadik jelentésben is szerepelnek, tehát tulajdonképpen itt a gyümölcseit láthatjuk a korábbi időszak megszorításainak. A görög államadóságpiac kapcsán azt is láthatjuk, hogy a spread csökkent, és a piacok pozitívan reagáltak az adósság cserékre, illetve arra, hogy a likviditást növelni kívánja a görög kormány, tehát ezt is pozitívan értékelték a piacok. Ami a görög banki ágazatot illeti, itt mindenképpen azt szeretném elmondani, hogy 17,1 százalékos az arány, ami nagyon szép eredmény, ugyanakkor a finanszírozási mm, oldalon a bankoknak azért még tovább kell konszolidálni a helyzetet, mert a betétek tulajdonképpen stabilizálódtak, de még nem szöktek vissza a válság előtti időszak szintjére. A második kérdésére a következő a válaszom az EKB egyáltalán nem foglalkozik az adózás kérdésével, ez a mandátumunktól teljesen idegen. Természetesen alapvetően támogatjuk azt, hogy legyenek olyan intézkedések, amelyek az adócsalás, illetve az adó elkerülés ellen felveszik a harcot, de ez mindig a jogalkotó a feladata, de mi ebben természetesen segítjük és támogatjuk az Európai Bizottságot és a jogalkotási javaslatokat is ezen a területen. Az Európai Számvevőszék jelentésével kapcsolatban a következőket tudom elmondani. Van először is egy általános megjegyzésem, a mandátuma az LKB-nak e tulajdonképpen nagyon limitált, és arra vonatkozik, vagy szorítkozik, hogy műveleti értelemben az LKB e működését ellenőrizze. Amikor a számvevőszék ezen a mandátumon túlmutató kérdéseket tesz fel, akkor nem adhatunk választ. Főként azzal kapcsolatban, hogy az LKB, a Eurogroup vagy az Európai Bizottság felé milyen inputot adott ebben az esetben. Ezen kívül pedig a számvevőszéki jelentésben nincsenek olyan indokok vagy érvek, amelyek az LKB által elkövetett hibákat támasztanák alá. A mi becsléseinket mindig is a stressztesztek és a megfelelő adatok fényében értékeltük, és természetesen ezzel együtt mi megpróbálunk együttműködni a számvevőszékkel, és, meg, és ezt meg is tesszük, amennyiben ez lehetséges. Ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen. Thank you. Köszönöm. Philip Lamberts. Üdvözlöm, drági úr, először is a bérdinamika amikor megnézem a foglalkoztatási tehát a teljes foglalkoztatási ekvivalensben nézzük, tehát a munkikapacitását felhasz, kihasználva a társadalomnak, 67%-nál kulminál Németországban, 63 Belgiumban, 53 az önhazájában, Olaszországban. Ilyen hatalmas ö, alulfoglalkoztatságnál nem vagyok ö, meglepve, hogy a bérek nem indulnak felfele. Nyilván itt a kereset kínálat is meghatározza, és az emberek, akik munka helyi stabilitást akarnak. Nyilvánvalóan, ugye sokan állnak sorba, a gyárkapunál nyilván nem lehet növelni a bére, béreket. A, a háztartások jólétének növelése, ugye a cél, de hogyan tud, milyen az elosztás a e, e, jólétnek? Mindenki egyformán részesül ebből, vagy van, ahol még most még mindig csökken a jólét? Persze az USA-ban 90%-a 99%-a az USA-ban a növekedésnek a lakosság 1%-át gazdagítja. Ettől az még messze vagyunk, de gondoljunk ezekre a számokra. Legfontosabb kérdésem, ön, mint központi bank vezetője, jól lát, rálát a globális pénzügyi rendszerre. Az ön szempontjából mik azok a gyenge pontok, amelyeket lát a rendszerben, az eurozónán belül, vagy kívül akár? Mik azok, amik leginkább aggasztják önt azon hatásokat illetően, amelyekre ezek a, a, a tagállamokra lehetnek az örzön hatása. Mi az, ami önt éjszaka felébreszti rémálomban? a pénzügyi stabilitást illetően az eurózónán belüli tényezők inkább, vagy azon kívüli tényezők? Uh, first... Tekintete az első meglátására, abszolút egyetértek ezzel, sőt, válaszomban arra, hogy mi az oka annak, hogy a nominális bérek lassabban reagálnak az output gépek csökkenésére, és arra, hogy javul a munkaerőpiaci helyzet. Van még ennek ezen több oka is. Ha mérjük a, a munkanélküliséget a U6 alapján, tehát beleértve a foglalkoztás minőségét is, akkor van még egy magyarázat arra, hogy miért nem nőnek a nominális bérek. És persze a monetáris szakpolitikai támogatás folytatása mellett e, ez a nominál változás reakciót is tompítja. Tehát egyrészt nyugodtan mondhatjuk, hogy előbb vagy utóbb fel, megindulnak a bérek felfelé. Teljesen más volna a válasz, hogyha főleg a globalizációt korholnánk, vagy a digitalizációt ezért. Azzal semmit nem tehet a központi bank, de szerintünk nem ez a fő ok. A fő okok között olyanok vannak, amit ön is említett, meg amit én említettem korábban. Itt a lényeg tehát az, hogy továbbra is folytatni kell a monetáris politikai támogatás olyan módon való kalibrálását, amely a fokozatos munkaerőpiaci helyzet javulásához hozzájárul. Addig a pontig, amíg a nominális bérek is reagálnak erre. Ami pedig a jólét elosztását illeti, nem mondta, és oda nem is akarta mondani, de azért tegyük világosan, hogy a monetáris politika rossz, még rontja az egyenlőtlen, egyenlőtlenséget, fokozza. Ez nem igaz. Hogyha valaki, hogyha eszközöket vásárolunk, és az eszközök ára miatt fölmegy, ugye az eszközök tulajdonosa jó részt gazdag emberek. Nyilván ez rossz rontja az eloszlás egyenlőségét. Ám hosszabb távon például a munkaerőpiac javulása, ahol a legsúlyosabb okát tudjuk kezelni a jólét egyenlőtlenségének, az a munkanélküliséget. Az, hogy 4 millió munkahely létrejött, hogy javul a munkaerőpiaci helyzet, az bizony javítja a jólét eloszlásának a mikéntjét és a, a, a jövedelem eloszlást is. Minden tanulmány arra mutal, hogy sokszor a rövid távú hatások lehet, hogy növelik az egyenlőtlenséget, ám a hosszú táv mindig kiegyensúlyozza ezt, és javítja többek között a politika, szakpolitika a jövedelem és a jólét eloszlásának egyenlőségét. A monetáris politika hatásai például a, a lakás árakra is javítja az egyenlőtlenséget a háztartások között, különösen a fiatal lakástulajdonosok esetében. Ők azok, akik általában több hitelt vesznek fel ahhoz, hogy megvegyék a házaikat, vagy a lakásaikat. Itt tehát érzékelhető a jótékony hatás. Az, hogy a jólét és a jövedelem eloszlás rendszerünk olyan rossz, mint az Egyesült Államokban, nyilván nem. Az európai jólét és, és jövedelem eloszlás, a kontinentális európai eloszlás, maradjunk ennyiben, jobb, Persze más a társadalmi modellunk is, és megvédtük ezt a modellt, annak ellenére, hogy nincs kérdés afelől, hogy a drámai munkanélküliség csak növekedés a válság idején bizony jelentősen rontotta a jövedelem és a jólét eloszlásának egyenlőségét is. Végül pedig a pénzügyi stabilitást fenyegető veszélyeket illető kérdésére válaszolva, körültekintően figyelemmel kísérjük a kockázatokat, régóta monitoringgal, prolikvidity meg szempontból annak a kockázata, hogy alulértékelnék a likviditási prémiumokat, feltételezve azt, hogy likviditás mindig fennáll majd, és csak a hozam a lényeg. Most mindezeket a kockázatokat figyelemmel kísérjük a pénzügyi stabilitást vizsgálatokra az eurozónában. Hogy látunk-e buborékokat kialakulni. Eddig nem. Látunk helyi olyan lokális helyzeteket, ahol az értékelés kicsit túlszalad, főleg, de nem kizárólag az elsődleges kereskedelmi ingatlanpiacon. Egyes városokban például a lakásárak, ingatlanárak gyorsan növekednek, ám ha összevetjük azzal a nem túl régi helyzetre, amikor indokolatlanul alacsonyak voltak ezek az árak. Mondhatjuk azt, hogy nincs túl messze a történeti átlagtól a mostani ár sem. Egyes országokban, egyes nagyvárosokban gyorsabban nőttek az ingetlen árak, mint talán egészséges volna, de ha van pénzügyi kockázat, akkor ez lokalizált, nem rendszerű, egyes helyzetekre, helyekre koncentrálódik. Itt a válasz az lehet, hogy a, a tagállami hatóságok kell, hogy döntsenek, és egyesek tettek is, hogy intézkedéseket hoztak, makroprudenciális jellegű intézkedéseket, hogy orvosolják ezeket a lokális helyzeteket. Semmiképpen sem az a válasz, hogy a monetáris politikán változtatunk. Mert azzal nem lehet lokális kockázatokat kezelni. Thank you. Marco Valli. sí, grazie Presidente. Márko Válli, köszönöm szépen. Két kérdésem lenne önhöz, kedves drági úr. Az első egy véleménnyel kapcsolatos, amelyet néhány napak ezelőtt az LKB kiadott a moratórium kapcsán egy-egy bank szank, szanálásával kapcsolatban. Ilyenkor azt javasolják, hogy öt napig fagyasszák be a bank összes tevékenységét, és erre az LKB azt mondja, hogy itt a betétszámlákat is le kell zárni öt napig. Most miután itt ugye alapvetően az emberek pénzéről van szó, mégis milyen alapon mondja azt az LKB, hogy le akarja, be akarja fagyasztani a betétszámlákat. Nagyon sok kérdés maradt fel, vagy van bennünk ezzel kapcsolatban. Miért javasolták ezt? A másik kérdésem az NPR-re vonatkozik. A nemzetközi intézmények, Lagarde asszony, Mário Drági és mások is gyakorlatilag manipulálják a pénzpiacokat, mert hogyha állandóan ezt a helyzetet tovább e, ösztönzőkkel látjuk el, akkor például az olasz bankok esetében spekuláció alakulhat ki, és esete, egyes esetekben nagyon alacsony áran juthatnak egyesek MPL-ekhez, és a másik oldalon viszont nagyon nehéz a tőkeemelés. Szerintem jobb lenne, hogyha önök inkább a likviditások mentén gyakorolnának nyomást, mert szerintem a nagy bankok inkább nagyobb szisztemikus kockázatot jelentenek, akár második, akár harmadik szinten, akkor miért nem lehetne erre is odafigyelni jobban? Köszönöm szépen. Én biztos vagyok benne, hogy ön is tudja, hogy az SSM és a EKB ugyan ugyanabban az intézményben összpontosul a tevékenységük, de mégis itt most az elsővel fogunk foglalkozni. Nos, bizonyos értelemben beszélhetek az általános kérdésekről, általános értelemben, talán meg fog érteni, hogyha bizonyos kérdésekről nem fogok részletekbe bocsátkozni, azért is, mert én most a monetáris politikával foglalkozom, és nem a felügyelettel. Nézzük a moratórium kérdését. Itt alapvetően arról van szó, hogy mi azt támogattuk, hogy azért legyen moratórium, mert ezek nagyon extrém helyzetek, és ilyenkor az a legjobb, hogyha elég rugalmas a rendszer ahhoz, hogy a válságot meg lehessen oldani. A moratórium azt biztosítaná, hogy megfelelő idő áll rendelkezésre arra, hogy megfelelő megoldást találjunk. És ugyanakkor meg tudjuk akadályozni azt, hogy egy pillanat alatt nagyon leromoljon az adott hitelintézetnek mind az összes mutatója. A meglévő moratórium szabályokban. Bizonyos országokban már most is így van. Ugye nagyon sok kritikát fogalmaztak meg ezzel a moratóriummal kapcsolatban, és egyesek azt mondták, hogy ez még tovább fogja mélyíteni a banki ö, krízist, és az emberek ö, még gyorsabban el fognak ö, pártolni az adott banktól. De ez nem igaz, mert mi úgy gondoljuk, hogy ö, hozzásegít ahhoz, hogy megfelelőképpen lehessen a problémát kezelni. Természetesen itt extrém helyzetről beszélünk kizárólag. Ehhez hozzátenném azt is, hogy tovább kell ezen a ponton vizsgálnunk a helyzetet. Vannak egyébként más javaslatok is, mint például, hogy megjelentetünk egy teljesen világosan körbe, körvonalazott öm, hitelezői hierarchiát állapítunk meg, és ez pedig a moratórium alternatívája lenne. Tehát a válaszom az az, hogy meg kell találnunk azt a megoldást, amely a válságkezelést hatékonyabbá teszi a jelenlegi helyzethez képest. Ezt különbözőképpen lehet megtenni. Az egyik ilyen lehetőség a moratórium, de nem gondolom, hogy csak ez lenne az egyetlen. A hitelezők hierarchiára vonatkozó a közlemény nagyon fontos, függetlenül a moratóriumtól. A bankunióban ezek állandóan változnak, és hogyha ez így van, akkor itt nem beszéltünk igazi bankunióról, ez valami egészen más, más takar. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos, és a kormányoknak ezen a területen lépnie kellene. Tehát a hitelezői hierarchia megalapításában. Egy másik kérdés a kettes és hármas szintű portfóliókra vonatkozott. Egyetértek önnel, a kettes és hármas szintű portfóliók sokkal jobban kivannak téve annak, hogy nem megfelelőképpen árazzák be őket, és túlságosan odafigyelünk rá. Ezért fontos a felügyelet, van is erre vonatkozólag egy programunk, és továbbra is a keretek megfelelő betartására kell odafigyelni, és a bankoknak a prudenciális és könyviteli szabályoknak teljes mértékben meg kell felelniük. A legnagyobb problémás területek inkább a komplex, tehát az ilyen komplex termékekkel kapcsolatosak, akár tőkére vonatkozó termékekre gondolok, és ezeket megfelelő a kockázat kezelési megközelítésekkel kell megoldani. Ez jelenleg még nem szerepel a prioritások között a bankfelügyelet számára 2017-re vonatkozólag sem, de az EKB odafigyel a hármas szintű eszközöknek a problémájára. Itt oda kell figyelni arra, hogy milyen potenciális vesztességek alakulhatnak ki. Köszönöm. Meg fogjuk vitatni mindezt. Ez veszem vonatkozó formációban is, de az itt megfogalmazott elvek indokolta teszik, hogy rangsor elére soroljuk, ahogy ön is elmondta, mutatja a potenciális szintjét ennek a kockázatnak, üdvözöljük tehát, amit hallottunk, és persze, Vali úrnak is meg kell mondjam, hogy szerencsére a moratóriumra vonatkozó javaslat jogalkotói javaslat teljesen a kezünkben van. Meghallgatjuk a véleményeket, de mi döntünk a tanácssal együtt ebben a jogszabály, hogy jogszabályt hozunk létre, és ez biztosítja azt, hogy minden körültekintés kijelentőket oda valósul meg. Kritikus elemek meghatározásában e tekintetben, és én személy szerint ugyan szkeptikus vagyok, de mégis majd meglátjuk a társadalmi döntéshozás. Nagyon bonyolult eljárás, és biztos vagyok abban, hogy az összes kérdés megfelelő figyelmet kap majd. Alemansz képviselő szó. Köszönöm, drági eh, nők. Az APP program ügyében a, az értékelésben én EU kritikus vagyok, és a pártom is, szerintünk jelentős az egészre nem sok szükség van, bár egyes elemei jól működnek, egyes részelemi ennek a szakpolitikának. Az Európai Unió azonban a filozófiánk szerint nem szükséges, az euró sem, és nem fenntartható projekt. Ön persze másképp látja ezt, hogy másképpen is döntött. Az instabilitás alacsony kamatpolitikával és felvásárlásokkal kezelték, 16 milliárddal támogatják ezt, ugyanakkor lassabban beszéljem, mert nem lehet tolmácsolni azt, amit mond. Ik heb er anders over másképpen döntött, másképpen ítélte meg a helyzetet, alacsony kamatpolitikával és felvásárlással, amely elrejti ugyan az euró sérülékenységét, 16 milliárdba került ez, ám nem lehet tovább halogatni a projekt fenntarthatóságát, nem lehet tovább fenntartani ezt a politikát. Az az elképzelés. Tehát az, hogy ha tovább akarják folytatni ezt, az nagy kockázatokat rejt magában, és ez elméleti vitát is ö, ö, kezdeményezett. Az én régiómban, a hollandó beszélnek ugyan, de Flandria a neve, Koken professzor az Amsterdam Egyetem kockázatmenedzsmenttel foglalkozó professzora nyilatkozott úgy, hogy az egész hatalmas rendszer kezelhetetlen, törékeny, még nagyobb kockázatokat rejt magában, mint 2008-ban, és még kevesebb eszköze van arra, hogy reagáljon a kockázatokra. És a Holland Központi Bank egyik szakértője is azt úgy nyilatkozott, hogy a válság felé rohan a rendszer, és az alacsony infláció új recessziót hoz magával, és olyan eszközökre van szükség, amelyek már nincsenek a tagállamok kezében. Tehát, hogy kicsit kevésbé hipotetikusan fogalmazzak, megkérdezem öntől, vannak olyan eszközeik a banknak, meg általában a politikának, amely reagálni tud akkor, hogyha nem sikeres a politikájuk, és egy újabb eh, sok taszítja recesszióba az európai gazdaságokat. The, um... Ami az az értékelés, amelyet, amely illette a programunkat. Hát a program úgy van megtervezve, hogy elég rugalmasságot hordozzon magában ahhoz, hogy igaz, kiigazodjon, igazodjon a változó körülményekhez. Másodszorban, ahogy korábban elmondtam, jelenleg bár körültökéntően figyelemmel kísérjük a pénzügyi stabilitási kockázatokat, nem látunk jelen pillanatban rendszerszerű pénzügyi stabilitási kockázatokat, olyanokat, amelyek igazolnák a monetáris politikai pozíciónk változtatását. Látunk helyi potenciális csomópontokat, melyeket makroprudenciális eszközökkel lehet kezelni. És kezeltek is. Mindemellett, hogyha arra a problémára mutat rá, hogy ugye kollektív szinten fennáll egy olyan szakpolitikai mozgástéri hiány, amely révén tudnánk hirtelen negatív eseményekre reagálni, akkor azt kell mondjam, egyetértek önnel, Itt a fő figyelmet annak szentelném elsősorban, hogy a fiskális politikák hogyan alakulnak, hiszen ne felejtsük el, hogy a, a, a válság tapasztalatai azt mutatják, hogy azok a tagállamok, amelyek nem volt államháztartási mozgásterük a politikájukban, azok nem tudtak főleg a válsággal szembenézni, amelyeknek a, defic, a hiány szintjei, meg adósság szintjei már olyan magasak voltak, hogy bármely további expanzió a, a piacok nem fogadtak volna el, és a, ezért a költségvetések hitelessége úgy, és hitelképessége gyenge volt. És ez van negatív, volt negatív hatással a pénzügyi stabilitására ezeknek az országoknak. Itt persze azok, itt a, a, az államkötvények azon aránya, amelyet a bankrendszer birtokol, meghatározó. Tehát, hogy az ország hitelességét megkérdőjelezik, Nyilván a bankrendszer örököl gyengesége is felmerül, így ez csökkenti a hiteleket, és recesszióhoz vezet, amit a múltban láttunk. Ahogy, hogy szakpolitikai mozgásterünk legyen államháztartási oldalon, és különösen a strukturális oldalon, az lényegi fontosságú. És nincs arra most jobb idő, mint most, amikor viszont jól mennek a dolgok, hogy ezeket meglépjük. Ez a válaszom a kérdésére. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Kargesz Kicasz következik. Thank you, Chairman. Uh... Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Drági elnök úr, úgy tűnik nekem, hogy Szruránász úr a bank kormányzó Görögországban politikai nyomás alatt van, hiszen az újságok kormánypárti újságok, amelyek gazdasági hibákra mutatnak rá, állítólagos hibákra. Ezek az újságok ö, támadást intéztek ellene, és befolyásos kormánytagok állnak a háttérben. A kormányzót azzal vádolják, hogy szelektív módon kiszivárogtatja az audit jelentéseket, és az antikorrupciós tisztviselő ö, foglalkozik ezzel az ügyel. Az adott kormányzó tagadja azt, hogy hibát követett volna. Ön Cunarász urat ö, bizalmába fogadja-e, illetve ö, úgy gondolja-e, hogy megfelelően végzi a munkáját? Köszönöm. Köszönöm szépen. Nos, nincsenek konkrét megjegyzéseim ebben a témában. Hadd mondjam el, hogy Cunarens kormányzó úr igenis érdemleges tagja a kormányzó tanácsnak, és nagyon keményen dolgozott Görögország jólétéért. Nagyon keményen harcolt érte. Köszönöm. Még van ideje, hogyha másik témára akar rákérdezni, tisztelt képviselő. Én is szeretném osztani, drági elnök úr, optimizmusát a görög bank ágazatra vonatkozóan, de most jelenleg ez van reflektorfényben Görögországban, hogy a rendszer szintű bankok sikeresek-e, és sikeresen kezelik-e az NPL-ek problémáját. Hiszen az állományok ára csökkenőben van. Ön hogyan gondolkodik erről? Meg tudjuk oldani ezt az NPL válságot? És megismételnék egy korábbi kérdésemet. Ön szerint milyen további intézkedésekre vagy ösztönzőkre van szükség ahhoz, hogy a nehézségeket áthidalják? Válasz. Köszönöm szépen. Beszéltünk korábban a bankok tőkepozíciójáról. Az NPL a legsúlyosabb problémája a görög bankrendszernek is, és ezt meg kell oldani. Az a döntés, miszerint az elektronikus és fizikai aukcióktól távol tartják magukat a jegyzők, ez természetesen nem, nem egy jó jel, A változás mindenképpen jó jel, és ahogyan mondtam, az NPL-ek kezelése nem egyszerű. Társadalmi szempontból garanciákra van szükség a kormány részéről, hogy az NPL állomány tovább csökkenteni lehessen a következő időszakban. Tehát ezt kell megoldani. Ön is tudja, hogy a görög bankokat korábban nagyító alá veszük majd. Most stabil a helyzet, de úgy gondoljuk, hogy az NPL problémáját hatékonyan meg kell oldani. És ahogyan elmondtam korábban, a finanszírozási feltételek még nem stabilizáltak. Jobban látjuk majd, hogy mi a helyzet, hogyha elvégezzük ezt az átvilágis, átvilágítást akkor meglátjuk majd, hogy azonnali lépésre van-e szükség. Ha igen, akkor ezt meg kell tenni, minél előbb. Uh, Jonas Fernández. Köszönöm, Jonas Fernández. Köszönöm szépen. Az Edisről akartam kérdés feltenni, de már volt ilyen kérdés, éppen elég sok, azt gondolom, úgyhogy azért számomra teljesen világos most már az LKB álláspontja, de azért lenne még egy kérdésem. Ön adott adatokat az eurozónában a növekedésről, ez biztos, hogy ez itt van, de azért nagyon fontos eh, azt is kimondani, ahogyan egyébként ön is eh, ezt eh, kimondta, hogy azért itt az infláció részben azért is növekedhet, mert az energia árak növekedőben vannak, tehát 2% körülire teszik az inflációt körülbelül két, már hosszabb ideje. Én azt szeretném megkérdezni, hogy az ön hogyan értelmezi mindezt az eurozóna kontextusába helyezni? A, az árstabilitás definíciójának akadémikus vitájával kapcsolatban nem arra vagyok kérdés, hogy a kétszázalékos inflációs célkitűzés közelében vagyunk-e vagy sem, mert nagyjából értem, hogy mit fog válaszolni, hanem inkább azt szeretném megkérdezni, hogy hogyan lehet a monetáris politikát meghatározni? Vannak-e olyan alapvető folyamatok, amelyek a demográfiai folyamatokhoz hasonlóan, például a megtakarításokban mutatkoznak? Vannak olyan kutatók, akik azt mondják meg, hogy nem inflációs célkitűzéseket kellene követnünk, hanem inkább egy nagyobb mozgástér beépítésével kellene kezelnünk ezt a, her, ezt a helyzetet. Ez a jelenlegi definíció, amely 2% körülire teszi az inflációs célt, tudjuk, hogy 2% alatt vagyunk, de nem tudjuk ez pontosan mit jelent, mit takar ez egy szimmetrikus vagy aszimmetrikus kritérium, mit jelent ehhez képest az 1%-os célkitűzés. Ezen kívül pedig engem az is érdekel, hogy az aktívákat hogyan, ezeket hogyan tudjuk beárazni és beépíteni a monetáris politikába. Tehát nem csak a szolgáltatások és termékek, hanem a befektetések szintjét, vagy az ingatlan piacot be lehetne árazni, vagy akár még a nominális GDP adatokat is. Gondolom, hogy ezt nem akarják megváltoztatni, tehát nem ez a kérdésem, de mégis mit gondol ezekről a témákról? We, we have not discussed in the governing council. Mi nem szoktunk arról vitázni, hogy az árstabilitási definíciónkon változtassunk, és ennek megvannak a jó okai. Az egyik ilyen az az, hogy nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy a központi bankok gyakorlatilag a világon mindenhol, legalábbis a legnagyobb országokban, joghatóságokban ezt a definíciót alkalmazzák, már tulajdonképpen a 90-es évek óta, Japánban például így történt ez, és jó oka volt ennek, és olyan okai vannak ennek, amik a mai napig érvényesek. De vannak ennek egyébként más okai is, hogy miért nem vitázunk erről jelenleg. Például a hitelesség. Hogyha megváltoztatjuk a céljainkat, mielőtt meg tudtuk volna valósítani azokat, az a hitelességünket csorbítja hogyha más célokat akarunk kialakítani, akkor jelenleg, amikor, vagy később egyszer, amikor sokkal magasabb lesz az inflációs ráta, akkor majd megint meg fogják változtatni, gondolják majd rólunk az emberek. Tehát ezért nem tesszük ezt meg, nem gondoljuk, hogy most ez egy helyes megközelítés lenne változtatni a célokon. Ezen kívül pedig tulajdonképpen minden ezen definíciók körül orbitál hogyha megváltoztatnánk a célokat, akkor most az nagyon nagy destabilizáló erővé válna mindenféle értelemben és mindenféle irányba. Ezért gondolom azt, hogy nem lenne helyes az, hogyha most erről bármiféle vitát nyitnánk. Inkább oda kellene figyelnünk arra, hogy a célokat elérjük, ahogyan egyébként az elmúlt néhány évben is megtettük. De azért a mandátumunk része is ez, tehát már évek óta tulajdonképpen ennek a célnak a megvalósításán dolgozunk. Köszönöm, Hansender. Köszönöm szépen. Köszönöm, kedves, drági elnök úr. Köszönöm, hogy eljött. Ezek az eszmecserék mindig nagyon gazdagok és nagyon sokat adnak. A pénzügyi válság óta az Európai Központi Bank az ön mandátuma alatt, és már Trisé úr mandátuma alatt is mindig nagyon fontos szerepet töltött be az eurozóna stabilitásának megőrzésében. Tehát most egy olyan témára fogok visszatérni, amelyről már ön is beszélt, de talán ezt még ki tudja egészíteni. Tehát azt mondták, hogy csökkenteni fogják a felvásárlási programokat, az LKB részéről. Engem az érdekelne, hogy ennek milyen kockázatai vannak ön szerint, még akkor is, hogyha az, hogy nincsenek gyakorlatilag nagyobb sokkok, vagy hogy a piacok pozitívan reagáltak, de mégis ön lát-e kockázatokat ebben a tekintetben, és azt szeretném tudni, hogy hogyan látja ön mindennek a hatását az európai gazdaságra nézve, főként a bankszektorra nézve, hiszen ugye a bankok azok, akik a reálgazdaságot finanszírozzák. Van egy második kérdésem is, amely a monetáris politikára vonatkozik, más nagy országokra gondolok, Japán, Kína, Egyesült Államok, és ezzel kapcsolatban azt szeretném megtudni, hogy hogyan tudják figyelembe venni az ő hatásukat az európai gazdaságra nézve, és hogyan tudják beépíteni mindezt a monetáris politikai döntéseikbe. És hogyha van még néhány másodpercem, akkor egy harmadik kérdésem is lenne, amelynek a lényege a társadalom előregedése itt megint csak egyensúlyozni kell tudni, hogyan tudják összeegyeztetni a gazdaság, a reálgazdaság finanszírozásához szükséges kamatlábakat és a társadalom előregedése miatti hosszú távú célokat. Thank you. The, uh... Köszönöm szépen. Ahogyan ön is megemlítette, ezek olyan döntések, amelyeket üdvözölnek a piacok, de nincs külön reakció, ez a legjobb forgatókönyv. Ez azt mutatja, hogy az óvatos kalibrációja a különböző elemeknek a monetáris politikai döntésben, tehát a havi ö, flow, illetve az a döntés, hogy továbbra is a kötvényekbe, a lejár, lejáró kötvényekbe beruházunk, illetve a kamatlábakra vonatkozó iránymutatás, valamint az RMO, ez mindegy olyan összetett intézménycsomag, amely jól mutatja az általános helyzet javulását. illetve az eurózóna gazdaságának a helyzetét. Ugyanakkor Kérdezi azt is, hogy milyen kockázatot látunk. Nos, az egyik az az, hogy a monetáris politika változhat a külső körülmények tükrében. Tehát, hogyha megvizsgáljuk a világban történő dolgokat, illetve a világban uralkodó helyzetet, akkor ez vezethet kockázatokhoz. Itt van például a geopolitikai kockázat, és innentől kezdve egészen más kormányok által tapasztalt nehézségek olyan helyzetbe hozhatnak bennünket, amely megszorítást von maga után, piaci korrekciót, és ez egy nem kívánatos megszorítást jelentene a, az eurozóna finanszírozásában. Ez mindenképpen észben kell tartani, mint veszélyt vagy kockázatot. A második kérdésére is reagálnék, hogy más kormányokban, más országok monetáris politikáját mennyire veszük figyelembe. Nos, a központi bankot köti a nemzeti mandátum, az eurózónára vonatkozóan az árstabilitás a mandátumunk, más országok esetében esetleg kettős mandátum van, de mindenképpen a mandátum nemzeti szinten korlátozódik, illetve nemzeti szinten határozódik meg. megnézzük, hogy máshol milyen monetáris politika uralkodik, de egy nagy gazdaság esetében, mint az eurozóna, az a jellemző, hogy a saját belső erőink, illetve körülményeink irányítanak bennünket. Tehát igen, kitekintünk a világba, de teljesen más a helyzet egy kisebb gazdaság esetében, amikor a mások lépése azonnal relevánsá válik egy kis gazdaságra vonatkozóan. Az eurózóna gazdasága mindenképpen elég nagy ahhoz, hogy a belső körülmények legyenek a dominánsak a külső változásokhoz képest. Yeah. Okay. Thank you. Köszönöm. Pedro Silva Pereira. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. Drági úr, elnök úr. Szerintem nincs kétség a felől, hogy a monetáris politika kulcsfontosságú szerepet játszott a gazdasági helyreállásban, <clears throat> és az LKB e kormányzó tanácsa nagyon fontos döntéseket hozott az európai gazdaságok kívül érdekében. Üdvözlöm azt a bejelentett kalibráció, rekalibrációt, amely a monetáris politikai eszközöket újra kalibrálja, hiszen ezáltal az ösztönzők magas szintje fenntartható, a növekedés fokozható, és a fenntartható pályán mozoghat, tartható az infláció. Az emberek általában nagy címekre figyelnek, hogy a, kam, hogy a kamatlábak fennmaradnak, és az eszközvásárló program horizontján ezek szerepel. Meghosszabbítják a vásárlási programot, és fenntartják addig amíg az infláció kiigazodik, és 2018. januárjában 3, 30 milliárd euró körül lesz havonta a vásárlások értéke. Tehát továbbra is lényeg fontos magas szintű marad ez az ösztönző, gazdasági ösztönző. Ám én azt kérem, hogy ez a monetáris politika elfelejtett pillérére is figyeljünk oda, ugye az LKB bejelentette, hogy újra ö, investálja programban vásárolt értékpapírokat, és addig teszi ezt, amíg szükségét látja. Szerintem ez rendkívül fontosságú az európai gazdaság szempontjából. Szeretnék ma kibontaná jobban, milyen kihatásai várhatóak ennek az intézkedésnek. A kezdeti bejelentésében azt mondta, hogy ez majd segíti a likviditási feltételeket, de azt is, hogy a megfelelő monetáris politikai pozíciót is erősíti. Kérdésem az, hogy várható-e az, hogy az intézkedés hozzájárul majd egy kiegyensúlyozottabb felasztásához, újraelosztásához, a gazdaságpolitikai ösztönző erejének az eurózóna egészében. Szép, megfelelően teríti el szét, hiszen az egyes tagállamokban a vásárlásokat a tőkekövetelmények meghatározzák, illetve az egyes hitel kategóriák állományai, így bizonyos tagállamokban a vásárlások, mint például Portugália, is korlátozottak voltak. Kérdésem az, hogy ön szerint az a nyilatkozat, hogy az LKB újra befekteti a lejárt ö, ö, értékpapírok általi bevételeket, azt jelenti -e majd, hogy egyes tagállamokban, például Portugáliában magasabb szintű program vásárlások várhatóak azon értékpapírok alapján, amelyek lejárata után ellenértékét kifizetik. We are... Köszönöm. A Capital Key alapkövetelmény megköti a kezünket, ami pedig, hogy az egyes tagállamok közötti konvergencia az eurozónában belül mennyire valósul meg, lényegi konvergencia elemeket láttunk már most is több intézkedés alapján. A bevezetőben említettem, hogy a növekedés és hozzáadott érték a disperziós index hozzátételével mérjük a tagállamok, az a tagállamok között ezeket a, az értékeket, és arra jutottunk, hogy ez régóta, 97 óta, 97-es szintre ment vissza, azóta nem volt ilyen alacsony ez, a, ez az érték. Tehát az a régebben alacsonyabb növekedés mutató országok is magasabb növekedés rátát mutatnak. Ebben az értelemben a hatás már most is érzékelhető. És azt várjuk, hogy ez tovább folytatódik. Ez egyik legjobb hír az egész gazdasági helyreállási pálya folyamatban, hogy ez már nem korlátozódik az Eurózon egyes tagállamára vagy régióra, hanem egy, egy elég jól terített jelenséget mutat a programot illetően egy ex, ex ante alapon kiadjuk minden komponensét az eurozóna egészében az 12 éves rulírozó alapon publikáljuk ezeket az értékeket, és a következő 12 hónapban 11 milliárd lesz havonta ez az érték. Persze ez fluktuálhat hónapról hónapra, hiszen az újravásárlások a bevételekből nem ugye nagyjából a, a lejárati időben valósulnak meg, ám ahhoz, hogy a piaci feltételekre gyakorolt negatív hatás kiküszöböljük, a két hónapos ráhagyással történhetnek ezek a vásárlások. Ezek az újrabefektetések ilyen dökeretekben valósulnak meg, és ugyanazon államokban, ahol a lejárati bevétel történt. Tehát ugyanabban az államban fektetjük be újra, ugye ehhez is, ezzel is igazolva a, a mutatóhoz, a capital key követelményhez. Ludek Niedermayer. Thank you very much. Köszönöm, Ludek Niedermayer. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr, hogy eljött. A kérdésem a monetáris politikára vonatkozik. Azzal kezdeném, hogy én szerintem ön egy kicsit túl szerény volt, amikor az eurozóna gazdaságát illusztrálta, mert az adatok nem csak azt mutatják, hogy sokkal jobb a helyzet, mint a korábbi években, hanem azért itt alapvető változásokat láthatunk. A GDP növekedés 2013 óta állandóan növekszik, 2016 óta szintén 13 óta csökken állandóan a munkanélküliség, és a hosszú távú munkanélküliségi mutatók is nagyon jól alakulnak. Az infláció még valóban nem nullához közelít, ahogyan az az ön mandátumában szerepel. De én úgy látom egyébként, hogy a bérszínvonal is növekszik, és lehet még további javulás is ezen a területen, mert a gazdaságok azt mutatják, hogy sokkal stabilabbak. Úgyhogy értem azt, hogy mennyire fontosak a kvantitatív megközelítések, és hogyha jól látom, akkor ön azt gondolja, hogy még mindig nagyon, negat, nagyon nagy a negatív output gap, amit még szintén csökkenteni kellene, de azért mégiscsak azt mondanám, hogy a gazdaság növekszik, és nem sokára meg lesz ennek a hatása más fontos területeken is, a munkanélküliség, a bérszínvonal területén, és majd ez az inflációt is egy picit fel fogja pörgetni. A kamat szint rendkívül alacsony. Emellett. A második kérdésem pedig az, hogy látom, hogy mi a az elkötelezettsége az LKB-nak, hogy mennyire fontos számára a nominális kamatláb, kamatszínvonal és a kvantitatív politika összehangolása. Ugyanakkor tényleg nem opció az, hogy növeljük egy kicsikét a kamatlábpolitikát, és ugyanakkor csökkentjük az asset price infláció kockázatát emellett. Thank you. Köszönöm. Egyetértek az ön pozitív értékelésével az eurozóna gazdasági növekedésével kapcsolatban. Emellett természetesen mi is meg vagyunk győződve arról, hogy lesznek változások a nominális bérszínvonalban is, és így az inflációt is egy magasabb szintre fogja felpumpálni, amire már régóta szükségünk lenne. Hiszen most a, az infláció tavaly év végéhez képest egy picikét növekedett, de nagyon minimális, és még egyelőre nem beszélhetünk egy komoly felfelé ívelő tendenciáról, trendről. Aztán a nominális bérszínvonal szintén problémát jelent, erről beszél ön is. Ugyanakkor, hogyha azt látjuk, hogy javul az output gap csökkentése, és ezzel kapcsolatban mi úgy látjuk, hogy ennek minden bizonyal lesz, ennek lesz olyan hatása, hogy a bérszínvonal is növekedni fog. Egy duális realitásról beszélhetünk. A reál gazdasági oldalon GDP, munkanélküliségi ráta területén nagyon pozitív dolgokat látunk. Erős a fogyasztás és a beruházások, fix beruházások összege is megfelelően működik, ez már 45%-át teszi ki a legutolsó a növekedési számoknak. Pedig régen pont ez volt a gyenge pontja a gazdasági szerkezetnek. Tehát mindezek arra utalnak, hogy nem csak a szint jó, a gazdasági növekedés tovább fog folytatódni, és még akár erősödni is fog a múlthoz képest. Ugyanakkor egy kicsikét türelmesnek is kell lennünk, és a monetáris politikánkban kitartásra van szükségünk. Akkuráltan kell megtalálni az ösztönzőket, be kell ezeket építeni a gazdaságba. Ebben a kontextusban többször megbeszéltük már azt, amiről ön is beszél hogy a mi intézkedéseinket hogyan vezessük be fokozatosan, és az egymás utániságra is, sorrendiségre is odafigyeljünk. Szeptember óta világos számunkra az, hogy milyen sorrendben fogunk fellépni. A kamatlábak a jelenlegi szinten maradnak, és ez nagyon fontos, mert ezen keresztül a jövőbeli öm, kamatláb színvonalra vonatkozó előrelátásokat biztosítani tudtuk, hogyha más nagy országokkal összehasonlítjuk az eurozónát, a rövid távú oldalt össze tudtuk egyeztetni a közép- és hosszú távú programjainkkal az asset vásárlással. Úgyhogy ez egy elég komplex helyzet. Köszönöm. Jakob von Heitzegger. Thank you, Chair. Um, President Draghi. Köszönöm szépen. Drági elnök úr, természetesen nagyon hálásak vagyunk, amiatt, hogy a monetáris politika milyen segítséget nyújtott az elmúlt esztendőkben, hogy oda jussunk, ahova jutottunk a mai napon. Ugyanakkor azt gondolom, hogy óvatosan kell eljárnunk, hiszen nagyon törékeny a jelenlegi helyzet, és fontos, hogy ne sürgessük túlságosan a dolgokat. Azonban valami újat szeretnék kérdezni. Tételezzük fel, hogy önnek teljesen igaza van. Azt várják tőlünk, hogy zárkozzunk fel, a munkaerőpiacban némi visszaesés van, és igen, a fizetések a végén lassan növekedni fognak. Azonban így egy olyan helyzetbe jutunk, ahol a kamatlábak még mindig nagyon a normális fizetési ráta még mindig alacsony lesz, és hogyha megnézzük a születési arányokat, akkor nem egyértelmű, hogy jobbra vagy balra billen a mérleg. Ez pedig azt jelenti, hogy továbbra is nagyon törékeny lesz a helyzet. Hogyan lehet tehát ezt a pénzügyi stabilitást megőrizni? És másodszorban nagy kihívás a központi bank számára az, hogy hogyan folytatja majd a monetáris politikát egy új környezetben, ahol a monetáris politikai tér, játéktér nagyon is korlátozott. Itt most nem a következő hónapok visszaeséséről beszélünk, hanem bármilyen jelentős visszaesésről, esetleges visszaesésről, amely teljes mértékben kimeríti a szakpolitikai lehetőségeket, és ez óriási problémát jelent. Ön szerint hogyan lehet ezzel a törékeny új modellel megbirkózni? Drági elnök úr, nos, a jelenlegi helyzet folyamatos javulást mutat a munkaerőpiac, a foglalkoztatás és a GDP növekedése területén. ez egy olyan helyzethez vezet majd, ahol a kamatlábak, a valós kamatlábak nagyon alacsonyak lesznek. Nos, azt hiszem, hogy jó helyzetben vagyunk, és ez más, eltér a világ többi részétől. A növekedési rátánk magasabb, mint az elmúlt időszakban. Hogyha megnézzük az output növekedést, az erre való, erre történő becsléseket, ezeket mind túlszárnyaltuk az elmúlt időszakban. Tehát, hogyha megnézzük, hogy mi lesz az új norma az eurózóna számára, hát ezt esetleg meg lehet becsülni, meg lehet satszolni. Hogyha az a helyzet áll fel, amit ön említett, akkor, és ön is említette ezt, akkor az egyik következtetés, az lenne, hogy a pénzügyi stabilitás domináns jellemvonása lesz ennek az új normának. Nagyon sok intézkedés született már, amely erre mutat. De továbbra is ez lesz a legfontosabb vezérelv. Megpróbálunk meggyőződni arról, hogy ez a törékenység nem materializálódik olyan eseményekben, amely esetleg szétrobbant egy olyan környezetet, ahol a növekedés továbbra is emelkedik, olyan szinten, ahogy ez most történik. Én nagyon szeretném, hogyha ez lenne a norma, tehát a növekedési ráta emelkedne, és a foglalkoztatás is emelkedne. Azonban egyértelműen látható az, hogy egy ilyen helyzetben a makro prudenciális és mikroprudenciális politikák rendkívül fontosak lesznek, hiszen a makropolitikák, a makrogazdasági politikák tere zsugorodik, ahogyan ön is mondta, és ennél is inkább fontos az, amit korábban mondtam, hogy kiaknázzuk a jelenlegi lehetőségeket, és a fiskális politika számára a strukturális oldalon teret nyissunk. Hiszen így lehet az alacsony reálrátákkal megbirkózni, tehát egyrészt politikai teret, szakpolitikai teret kell nyitni, másrészt pedig mikro- és makroprudenciális politikákra van szükség, amelyek amelyek megelőzik a diszruptív hatásokat. Köszönöm. Siegfried Muresán. Köszönöm szépen, elnök úr, drági úr. Két kérdésem van. Az első a CSP ben foglalkozik, a másik pedig a monetáris politikai döntése kommunikációról. A CSPP-vel kapcsolatban vajon az LKB e a jogosultsági kritériumokon akar-e változtatni? Mert ha ki is vezetik majd előbb-utóbb a jövőben valamikor a CSPP-t, lehet, hogy lesz majd szükség egy, újra erre az eszközre. Kérdés, hogy akkor a jogosultság kritériumokat kiigazítják majd a jövőben, hogyha szükség lesz rá. Ami pedig a kommunikációt illeti, a monetáris politika tárgyában múlt évben meghívták a szakpolitikai eredményességről szóló magas szintű konferenciára tőlük a japánok, a Japán Központi Bank meg a, a Bank of England képviselői, Yeah. Kérdés, hogy az EKB miképpen tervezi azt, hogy aktívan javítsa a, kül, a külső világgal való kommunikációját, és politikailag hol lát javításra teret, de Prát közgazdász azt mondta, hogy a, köz, a jegybankoknak kell jobban elmagyarázni a saját tagállamokban a, az LKB e monetáris politikáját, vajon nincs-e pozitív megerősítése szükség? Hiszen egyes jegybankok nyíltan bírálják az LKB monetáris politikát, hogyan képzeli akkor el, hogy ők kommunikálják azt majd otthon jól. Köszönöm. A CSPP-vel kapcsolatban egyrészt azt várjuk, hogy a vásárlás, eszközvásárlási programok volumenei a három magánszféra beli vásárlási programban a CLPP, az EABS, BP és a Covered Pont program harmadik verziója, ugye kettő már volt, jelentős volumeneket érint továbbra is. A programban megvan a rugalmasság ahhoz, hogy a piaci változásokhoz igazodjon, például a vásárlási volumenek újraelasztása révén a négy program között átstruktúrálva azokat. Ilyen átcsoportosítás történt már a múltban is, bár korábban ugye korlátozottabb mértékű volt ez. Ezek az újra átcsoportosítások továbbra is folynak majd. Úgyhogy az átcsoportosítás továbbra is a piaci feltételeket tükrözi majd, a PSPP pedig a leglikvidebb, legmélyebb piacokon működve a vásárlási volumenekben a e nagy fluktuációkat kell, hogy tükrözze majd, amelyek itt várhatóak, illetve itt adódnak ezeken a piacokon. Ami pedig a monetáris politika kommunikációját illeti. Ez a konferencia, amit említett, nagyon érdekes volt azért is. Egyrészt bemutatta, mennyire fontos maga a feladat, a kommunikációs feladat a monetáris politikában, Ugye ezt minden alkalommal szembesülünk ezzel, minél világosabb a kommunikációnk, annál jobban értik a piacok. Mi több maga a kommunikáció is egyfajta monetáris politikai eszközé vált. Látom, hogy a, a iránymutatás, amely kommunikáció maga is monetárpolitikai eszköz, monetáris politikai eszközé vált. Csak úgy az OMT bejelentése a múltban is ilyen hatással volt, ezért kell nagyobb figyelmet szentelni a kommunikációs feladatra, és ez, ez garantált is, mert hogy e, részeleme a monetáris politikai eszközeinknek, szerves része, meg a számon kérhetőségünknek is, amely meg azért fontos, mert függetlenek vagyunk. Egy bizonyos mandátumon belül vagyunk függetlenek, én értelemben pedig számon kérhetőek a kommunikációs konferencián is elmondtam, hogy egy olyan mandátum határain vagyunk, belül vagyunk függetlenek, amelyekről a megválasztott jogalkotók döntenek. Miket nem választott meg senki, a nem választott testületet, a megválasztott politikai testület a számon kérhetőség alapján tudja kézben tartani a mandátum keretein belül. Ezért, ezért a számon kérhetőség egyfajta kötelezettség, Ám ebben éppen a számonkérhetőség révén a kommunikáció monetáris politikai szakpolitikai eszközé válik. Ezért is üdvözöljük, hogy elmondtam magukat a bírósági eseteket is, amelyek világosan van tudják magyarázni, mennyiben tudjuk a mandátumokat tartani. Tehát a mandátumunk értelmezésében minden pontosítás hasznos lehet. Ez kettő szerep, egyrészt felelősségünk, másrészt szakpolitikai eszközé válik egyúttal. Thank you. Pervás Berez. Köszönöm, Pervás Berez. Köszönöm szépen. Az első kérdésemben már utaltam arra, hogy hogyan akarjuk a bankunión belül csökkenteni a kockázatokat, de ezért visszatérnék mégis erre a kérdésre mert úgy gondolom, hogy ez hasznos. Hiszen az Edisről itt-ott esett ugyan szó, de hát itt különböző eszközökről van szó, ezt a dossziét végre valósítsuk meg, nem csak azért, mert erre intellektuálisan szükségünk van, hanem főleg azért, hogy a bizalmat visszaállítsuk az európai bankrendszerben. Hogyha ezt nem fogjuk tudni megcsinálni, akkor más dossziókban sem fogunk tudni előrelépni, mert ez az előfeltétele. Két aspektusra szeretnék most utalni. Az első, mindig is azt mondtuk, talán Lange asszony, kár, hogy nincs itt, de ő tudja, hogy miről beszélek, amikor a kockázat csökkentéséről, vagy a megosztásáról beszélünk, ezért már ne haragudjon. De a meghallgatás eleje óta ön beszélt ezekről, de a bankunió mellett kéz a kézben halad a kockázat megosztása is. Tehát végül is úgy tűnik, hogy jelenleg úgy értelmezik ezt a helyzetet, hogy a kettő egymás mellett párhuzamosan halad, de először csökkentsük állandóan a kockázatokat, mielőtt megosztanánk azokat. De hát ez nem így működik. Ön is azt mondta, hogy arra van szükség, hogy megvalósítsuk mindezt. De akkor hogyan kívánjuk ezt elérni? Lépésről lépésre, tárgyalások útján, vagy pedig a végső célt tekintsük mindig szem előtt, azt, hogy hová is szeretnénk eljutni, és aztán mindenki úgy intézi a dolgát, ahogy gondolja. Ez volt az utolsó kérdésem. Thank you. Köszönöm szépen egyetértek az utolsó gondolatokkal. Egy végső célra van szükség, amiben mindenki ér, egyetért, és aztán beszéljünk arról, hogy hogyan akarunk oda eljutni. Hogyha a kockázat megosztásról nem beszéltem eleget, hát ez nem direkt volt, a kettőnek valóban kéz a kézben kell haladnia. De azért is mondtam azt, hogy ez egy út, ez egy olyan út, amelyen együtt haladunk, mind a kockázatcsökkentés, mind a kockázat megosztás szerepet kell, hogy kapjon. Most hogyan akarjuk ezt az utat megélni? Hát egyrészt ott van a bizottsági javaslat, ez lehet egy út, de lehet ez gyorsabban vagy lassabban is elérni, és ez természetesen attól függ, hogy milyen akarat húzódik meg minden mögött. A lényeg azonban az, hogy a végcélben egyetértsünk, de ez még egyelőre nincs meg el kell fogadnia mindenkinek és meggyőződnie a végső cél helyességéről. Ezután következik majd az, hogy kitaláljuk azt, hogy hogyan jussunk el oda. Ehhez pedig arra van szükség, hogy azt lássuk, hogy hogyan és merről, merre vezet az út, az átláthatóság, az elszámoltathatóság kell, hogy vezéreljen bennünket, tehát tudjuk azt, hogy mi történik mostantól egészen a cél eléréséig, és minek kellene megtörténnie. Én így látom ezt a helyzetet, vagy ezt a folyamatot. Thank you. Köszönöm. Muresán úr, köszönöm szépen. Nem azért kaptam másodszor szót, mert most jöttem vissza a költségvetési tárgyalásokról, hanem egy kolléga nevében kívánok van de Kamp úr nevében kívánok feltenni egy kérdést, és két kérdést tulajdonképpen az ő nevében. Az első az LKB profitokra vonatkozik, ahol a magas szintű munkacsoport, amelyet Mário Monti elnököl, arról beszél, hogy az LKB profitjából is lehetne finanszírozni az eurozóna saját költségvetését, vagy forrásait. Mit gondol ön erről? Ez az egyik kérdés. A másik pedig az, hogy vajon ezt az LKB függetlenségére vonatkozólag kockázatként tekinti-e, vagy sem. Ez az első kérdés tehát. És a második kérdése a kollégának a digitális fizetőeszközökre vonatkozik. Természetesen az elmúlt néhány év során nagyon sok ilyen digitális fizetőeszköz került be a rendszerbe, és ennek hatása lesz a központi bankok monopóliumára is, a pénzkibocsátás, tehát a készpénz kibocsátásra vonatkozólag, és ezen keresztül a reálgazdaságra gyakorolt hatásra és hogy vajon ezt a monopóliumot úgy látja-e ön, hogy veszélyeztetik a digitális fizetőeszközök, és vannak-e másfajta kockázatok, amelyeket ön a digitális fizetőeszközökben lát? Válasz, köszönöm szépen. Az első kérdés. Az LKB profitjának átutalása a központi költségvetésbe politikai döntés függvénye, ez viszont az LKB statutumának megváltoztatását igényli. Ez a lehetőség, hogy az LKB profitját az Európai Unió büdzséjébe átutalják, alapvetően nem kapcsolódik a pénzügyi tartalékokhoz kapcsolódó ö, LKB szabályzathoz. Itt tulajdonképpen az LKB profitjának kedvezményezettjeit érinteni. Ez a 33.1b cikket érinti, amelyet módosítani kell ebben az esetben. Tehát, hogy az LKB profitját máshová kell majd átutalni, amennyiben van ilyen nyereség. Ami a digitális fizetőeszközöket illeti, láttunk ilyet, Láttuk azt, hogy kik a felhasználók, a hatása a reálgazdaságra milyen, ez egyenlőre nagyon limitált egyébként. Tehát egyenlőre ez nem egy olyan jelenség, amely valóban a központi bankra nézve kockázatot jelentene. De ugyanakkor általánosabb értelemben a GLT és másfajta technológiák, olyan digitális technológiák, amelyeket fel lehet használni, minden bizonya hatással lesznek a jövőben a központi bankok és felügyeleti szervek tevékenységére. A különböző nemzeti központi bankok és az LKB is dolgoznak már ezen az ügyön, egyébként már hosszú hónapok óta, és megpróbáljuk koordinálni az eurozónán belül a központi bankok munkáját erre vonatkozólag. Más munkák egyébként a BIS-ben is folynak, és egy nagyon fontos kérdés ebben az a kiber kockázatokra vonatkozik. A digitális technológiák felfutásával párhuzamosan a kockázatok is növekednek. A G7-ek pénzügyminiszterei rámutattak nemrég arra, hogy ez az egyik legprominensebb veszély jelenleg. Ezért a felügyeleti szerveknek fontos szerep jut ebben. A kiber kockázatokat egyre inkább helyszíni ellenőrzésekkel kell ellenőrizni, és stressztesztekkel kell ezeket ellenőrizni. A legfontosabb banki, illetve pénzintézeteknél ennek mindenképpen meg kell jelenni ennek a gyakorlatnak. Persze ez egy nagyon komplex kérdéskör, és most megpróbáljuk először is harmonizálni a jelentési rendszert az eurozónán belül a kiberincidensek tekintetében, és másodszorban megpróbáljuk a bevált gyakorlatokat megosztani a nemzeti bankok, központi bankok között és a felügyeleti szervek között is. Tudjuk ugyanis azt, hogy itt egy kollektív fellépésre van szükség, és egyébként hasonlóképpen globális szinten is a G7-ek, a G20 berkein belül és a BIS-ben is így gondolják ezt. De ez egy olyan terület, amely állandóan növekedőben van. Köszönöm. Köszönöm. Luke úr ismét. Köszönöm szépen, drági úr. Az a szerencséért, hogy kétszer kérdezhetek ma öntől. Visszatérnék korábbi kérdésemre adott válaszaira. Úgy értettem, hogy lényegileg azt mondta, hogy az, az LKB szakpolitikai PSPP a mandátumának megfelel, mondotta ön. Ám azt nem értem, hogy hogyan mutatja azt, hogy nem sértette meg a monetár, monetáris államfinanszírozás tilalmát, hogy, hogy nem sértették meg. Hiszen szerintem egy tiltás, a, az TEFU vonatkozó e, e, cikkek kimondja, mi, mi az, az LKB, e hogyha államadóság jelentős volumenevel bír, akkor hosszabb távon át, több éven keresztül hitelezőjének minősül, hitelezőnek minősül a tagállamokkal szemben. Kérdezem én ezt, hogy akkor a monetáris állami finanszírozás tilalmát hogy, hogy nem sérti meg, ha az LKB jelentős mértékben új hiteleket biztosít az EU tagállamoknak azáltal, hogy felvásárolja a régebbi hiteleiket, és nagyobbak, ezek a nagyobb mértékben, mint amennyi újabb adósságot halmoznak fel az adott időszakban. És a mandátumhoz kapcsolódóan lenne még egy kérdésem. A PSPP kedvezményezi azokat a tagállamokat, amelyek magas adóssággal és magas eh, hiányal bírnak. Ezektől az államoktól az EKB, ezektől az államoktól vásárolta a legnagyobb adósságtételeket a BNP mértéke alapján is. És a, ezenek az államoknak a finanszír, a, ezeket az államokat ezáltal kedvegymizett helyzetbe hozza. Hogyan lehet ezt összehozni, vagy egyeztetni a szigorú mandátum követelmények által meghatározott ö, tiltásokkal? Két gyors válaszom volna. Egyrészt nem igaz, hogy hogy az adott állam a, a, a Capital Key Rule szabály alapján történnek a vásárlások. Elmondtam már korábban is, most is. Az LKB a másodlagos piacon vásárol, harmadsorban pedig az Európai Bíróságnak van egy korábbi ítélete, amit nyugodtan elolvashat ezzel kapcsolatban, negyedsorban pedig a BSPP jelenleg egy előzetes határozattal bír, és az Európai Bíróság előtt van, ez eljárás a német alkotmánybíróság indítványozta, hogy mivel kérdések konkrétan azokra a kérdésekre vonatkozik, amelyekkel foglalkozik az Európai Bíróság, mi nem kommentálnánk, hiszen a bíróság kezében van jelenleg a dolog ebben a folyamatban, Harmadsorban, ahogy már korábban elmondhattam, és a legutóbbi meghallgatáson is, az eszközvásárlási programot teljes mértékben legálisnak tartjuk, és a mandátumunk belül álló feladatnak. Van még időm, úgyhogy élek vele. De hagyjon időt a válaszra is. Ebben a pontban nem ö, tudtunk tovább jutni, úgyhogy a Target 2-es témához lenne kérdésem. Van-e olyan mechanizmus a Target 2 rendszeren belül, amely oda vezet, hogy a felhalmozott egyensúlytalanságok a rendszerben leépíthetőek legyenek. Ugye a Target 2-es rendszert úgy találták ki, hogy a szaldók többek-kevésbé napi szinten kiegyenlítődnek. Ám a mérlegekben elég nagy egyensúlytalanságok halmozottak fel, és ezek nyilván a tagállamok tőkepiacain, sőt, ö, árupiacon is megjelennek. Van-e olyan mechanizmus, amely ezeket a szaldókat ismét kiegyenlíti, vagy várhatjuk azt, hogy az idő haladtával ezek egyre növekednek, majd is felhalmozódnak ezek az egyensúlyhiányok? Uh, I'm sorry, I have to correct your... Ki kell igazítsam. Eredetileg nem az volt a cél, hogy rebalance történjen, a Target 2 esben nem volt ez cél, hogy kiegyensúlyodnak, és nem tükrözi a különféle folyó számla mérlege különbségét, vagy a tőkepiaci feltételeket. Hadd adjak egy példát. Olaszországnak a Target 2-ben nagy ö, ö, adósságai vannak, Németországnak nagy követelései. Az ön logikája szerint Olaszországban nagyon nagy, Olaszország a Németországgal szemben nagy folyó mérlegfizetési hiánya kéne legyen, de nincs. Ki van egyensúlyozva? a Target 2-es, tehát mindenki fizetés kiegyenlítésének rendszere, és a folyó követelések és tartozások az eszközvásárlási programban kerülnek leszámításra, nem a folyó mérlegek tartozása vagy követeléseiben. Tekintet arra, hogy ez egy központosított kiegyenlítési rendszer, nincs olyan rebalansz rendszer benne, amelyről beszélt, nem az volt a célja, és nem is tervezték bele. Thank you very much. So we conclude. Köszönöm szépen, ezzel lezárjuk a monetáris párbeszédet, és azonnal rátérünk a második meghallgatásra Mário Drágival, az Európai Rendszerkockázati Tanács elnökeként, tehát most ilyen minőségében fogjuk meghallgatni. Ahogyan önök is tudják, az SR, ESRB jó pár fontos dokumentumot adott ki az elmúlt hónapokban. Eszmecserét folytattunk májusban Drági úrral, és most pedig a releváns kérdésekre összpontosíthatunk. A makroprudenciális politikára, a rendszer szintű kockázatokra, illetve arra javaslatra, amely az SS felülvizsgálat során megszületett. Ez is a mi hatáskörünkbe tartozik, úgyhogy most meg is adom a szót drági elnök úrnak. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, az EKON tagbizottság tagjai, hölgyeim és uraim. Nagyon örülök annak, hogy ismét itt lehetek az Európai Rendszer szintű, Rendszerkockázati Tanács elnökeként ezen a mai második meghallgatáson. Mióta találkoztunk az SRB, közreadta hatodik éves jelentését, amely 2016. április 1 -e és 2017. március 31-e közötti időszakot fedi le. Ez a kockázati kitekintést, az átlukot tartalmazza, illetve a makroprudenciális elemzés vizsgálja, valamint megnézi, hogy hogyan járul hozzá az EU makroprudenciális politikai keretéhez. Ezen kívül az előző SRB ajánlások nyomonkövetését is elvégzi. Az elmúlt két találkozó alkalmával elmondtam a legfrissebb információkat az éves jelentésre vonatkozóan, ezért a mai napon négy témára szeretnék összpontosítani. Egyrészt a makroprudenciális politikai keret fejleményeire, különösen az anticiklikus tőke puffer, illetve az ingatlan eszközök területén. Másodszorban az SRB jelentése a pénzügyi stabilitási hatásról a legújabb IFRS 9-re vonatkozóan, illetve az SRB bankszférát meghatározó politikai keret iránymutatására, negyedsorban pedig az SRB és a derivatív piacok kapcsolatára. Nos, ami az anticiklikus tőke puffert életé, ez lehetővé teszi a makroprudenciális hatóságok számára, hogy dinamikusabban közelítsék meg a problémát, és ellenállóbbé tegyék a bankokat. Megpróbálják a kockázatokat csökkenteni, illetve rossz időszakban további puffert adjanak ki. Az anticiklikus tőke puffer ellenzi a sokkok megerősödését, ellensúlyt ad. A pénzügyi válság rámutatott arra, hogy a bankok megpróbálták megerősíteni mérlegüket, rossz időszakokban, és ez azonban megszorítás jelent a valós gazdaság számára, hiszen nem tudnak hitelezni, és ezzel súlyosbítja a gazdasági helyzetet, tovább gyengíti a mérleget, hiszen ö, hitelkockázatok jelennek meg. Az anticiklikus tőkepuffer tehát segíthet nehéz időszakokban, a nyomást enyhíti, illetve segít abban, hogy hitelt folyosítsanak a reálgazdaság számára. Láttuk, hogy jó pár makroprudenciás hatóság aktiválta ezt az eszközt. Svédország például 2015-ben, ebben az évben a Csehköztársaság, illetve Szlovákia növelték a pufferrátát, még az Egyesült Királyság bejelentette, hogy 2018-ban aktiválni fogja ezt a puffert. Hogyha megnézzük az európai gazdasági területet, akkor azt látjuk, hogy jó pár ország használja ezt a makroprudenciás eszközt, e, többek között hat, Norvégia és Izland is megerősítette makroprudenciális politikáját. 2014-ben az SRB ajánlást adott ki a hatóságok számára az anticiklikus puffer rátákra vonatkozóan. Ez az ajánlás hangsúlyozta, hogy mennyire fontos az, hogy a pufferrátát meghatározó adó, hatóságok jó kommunikációs stratégiával rendelkezzenek. Még a politikai döntések az anticiklikus tőkepuffer esetében még újak, az ilyen kommunikációs készség az előreláthatóságot segíti a döntések területén, illetve segít abban, hogy előzetes jelzést adjunk a politikai iránymutatást illetően. Ami pedig az ingatlan szektort illeti, a országspecifikus figyelmeztetésekről beszéltünk, illetve beszéltünk az SZRB ajánlásról az adat hiányosságok lezárására vonatkozóan novemberben beszéltünk erről. Azóta a tagállamok a, javították a szakpolitikai keretet, például gondolk itt Ausztriára, illetve Finnországra. A tagállamok nagy többsége intézkedésekkel e, rendelkezik ezen a területen, és nagyon sokan jó pár eszközt e, alkalmaznak a politikai mixben, makroprudenciális intézkedéseket, illetve a kölcsönadók ellenálló képességét próbálják növelni. Az SRB a jelenlegi kereskedelmi ingatlanpiacot elemzi, és az elemzések arra mutatnak rá, hogy jelentős adathiányosság létezik ebben az ágazatban, amely hátráltatja a makroprudenciális nyomonkövetést. Ezért azt javaslom a releváns hatóságok számára, hogy az SZRB ajánlásokat kövessék. Az SZRB továbbra is nyomon követi a kockázatokat, amelyek érinthetik az EU pénzügyi rendszerét, és ez a legfontosabb fórum az európai hatóságok számára, hogy koordinálhassák az intézkedéseket, megosszák a tapasztalatokat, illetve ö, felülvizsgálatot végezenek. Most pedig a legfontosabb következtetésekre szeretnék áttérni, a pénzügyi stabilitási következtetésekre, az IFRS 9-re vonatkozóan. Ahogy emlékeznek, ez a jelentés akkor irodott, amikor a kérdéseket tettek fel az önök szakbizottság részéről. A legfontosabb változás, amit az RF 9 bevezet, az, hogy áttérünk a veszteség, az elkövet veszteségtől a várható veszteségrendszerig, előreható veszteségrendszerig a mérésben. Tehát a bankok már előre kell, hogy értékeljék a problémákat és a nem teljesítő hitelek hatását, segítve azt, hogy a bankszektor időben tudjon reagálni, helyreállni, átfogóbb módon a jövőben a negatív ciklusokban. Egy gyors, előretekintő belátása a, a hitelek elvesztésének vagy veszteségeknek a too little, too late ö, módszertan elkerülését jelenti. Hogyha érzékelhető, jó időben már egy ö, lefelé induló mozgás, akkor a prociklikus eszközök csökkenthetőek, és a hatások ö, kevésbé súlyosak lehetnek. A veszteségek korai belátása ö, kezelheti a válságban a tőke megfelelése vonatkozó piaci aggályokat, és pozitív módon javítja az átláthatóságát, és általában a piaci fegyelem erősödéséhez vezethet. Ezért a jelentés úgy zárul az IFRS 9 jelentősen javítja a helyzetet, különösen az NPL-ek számvitelében. Mindemellett a várható hitel veszteségmódszertan alapján a bankok újabb, előretekintő információ alapján tudnak reagálni a számvitel rendszerükben az eszközök csökkenésében. És ezek jelentős módon és gyorsan reagálhatnak, amikor a gazdasági feltételek romlanak, és ennek persze prociklikus hatása is lehetnek, mindez persze több tényezőtől függ egyrészt. Annak mértékétől, hogy mennyire várható a csökkenés, a banki belső hitelveszteségi modellek alapján. Ezért a jó, észszerű modellek kifejlesztése nagyon fontos. Másodszorban az ágazati és földrajzi diversifikációja a bank könyvvitelében lejegyzett hiteleknek, tehát hogy mennyire érzékenyek a ciklusokra, harmadsorban pedig a hitelek lejárata is egy tényező. Az ESRB jelentés több szakpolitikát vesz figyelembe, amelyik alkalmazhatók a prociklikus hatások ellen. Például a stress testing olyan eszköz lehet, amelyek révén az impairment allowance közötti variációk mérhetőek a különféle negatív forgatókönyvekben, biztosítva azt, hogy megfelelő tőke pufferek legyenek, és orvostó szakpolitikai cselekvése legyen lehetőség. Ha a bank egy hipotetikus negatív szenárióban ellenáll, akkor valószínűleg tényleges negatív piaci fejleményekben is képesek reagálni, ahogy az IFRS 9 megköveteli. Röviden szeretném megvitetni tevékenységeinket a pénzügyi ágazat nem banki részére vonatkozóan. És mikor legutóbb találkoztunk, hangsúlyoztam, mennyire fontos az, hogy egy szanálási rendszer működjön, amelyek kulcspontosságú csomópontjai a pénzügyi rendszereknek, úgynevezett központ, a, a central counterpartok esetében. Az ESRBP hozzájárul ez a folyamathoz azzal is, hogy meghatároz olyan területeket, amelyek javítandóak, hogy a makroprudenciális megfontolásoknak jobban megfelelhessenek. Például az ESRBP véleménye az elnökségi javaslattervezeteknek hangsúlyozza annak szükségességét, hogy együtt kell működni, koordinálni kell a szanálási hatóságok részéről a bankok és a CCP-k részéről is, a CCP, ez a Central Counterpart, nehézségbe kerülhet akkor, hogyha egy vagy több bank, amely része a CCP körnek, bajba kerül. Ezen túl a harmonizált uh, helyreállítási és szanalási keret az egész biztosítási ágazatra rendkívül fontos lehet az EU egészek szempontjából. A rendes szanálási eljárások nem mindig konzisztensek a, azzal, hogy a biztosítási poliszik tulajdonosait meg kell védeni, és általában a szakpolitikai célokkal. Így aztán ezek nem mindig elégségesek ahhoz, hogyha egy nagy biztosító cég elbukik, vagy hogyha egyszerre több biztosító kerül nehéz helyzetbe. Hollandia és Franciaország például most fejleszt ki olyan kereteket, amelyek megfelelnek ezen kihívásoknak, miután több pénzügyi konglomerátum majdnem elbukott a biztosítók körében a válság idején. Valamint Románia már kifejlesztett egy átfogó recovery és szanálási keretet, a, miután 2014-15-ben két nagy biztosító nehézségbe került. Ebből lemondva a tapasztalatokat, Románia meg hozta ezeket a kereteket. Lezárásként hagyd mondjam el azt is, hogy az ISRBP arra is koncentrál, hogy elemezze és monitoringgal figyelmi kísére az EU derivatív piacait is. Az ISRBP-nek köszönhetően jelentéseket kell készíteni a származékos piacok működéséről is, és a szabályozási keret révén az ISBP hozzáfér ahhoz az adatbázishoz, amely az egész EU-t lefedi azon tranzakciókkal kapcsolatban, amelyeket a trade repository jelentettek. Ezek a tranzakciós szintű adatok, ezek rendelkezésre állása az átláthatóság javításának fontos mérföldköve a szakpolitika szempontjából is. A technikai és konceptuális kihívások ellenére, amelyek nyilvánvalóan jellemzik ez információ típus sajátságos volt, tehát ezek az adatok már most is létfontosságúak ahhoz, hogy jobban megértsük ezen piacok működését szisztematikus szempontból. Ezért aztán az ISRB különösképpen koncentrál az adatinfrastruktúrák kifejlesztésére, illetve azon elemzési módszertanok fejlesztésére, amelyek révén aktuálisabb, résztesebb nyomon követéségét teszi lehetővé a rendszer a piacoknak. Ebben szeretnénk tovább lépni, és remélem a jövőben erről be tudok majd számolni önöknek, ha meghívnak majd megint. Most pedig várom a kérdéseket. Thank you very much. Köszönöm szépen. Várjuk a felszólalásokat. Azt gondolom, hogy nagyon hasznos ez abban, hogy javítani tudjuk a rendszert, és hogy helyesebben látjuk a helyzetet. Brian Hayes az első. Köszönöm szépen, és örülök annak, hogy itt van. Ön, két kérdésem lenne. Az első arra vonatkozik, amit ön is megemlített, a makroprudenciális eszközökre vonatkozólag, és amelyeket pufferként használhatnak az is tevékenységeknél a hatóságok. A korábbi program alatt lévő országok, akik Írországban és máshol is volt ilyen program, őrejük is utalt ön. Ez egy nagyon komoly helyzet az adatforgalmi hiányosságokra vonatkozólag, a kereskedelmi tevékenység vagy szektor, vagy az ingatlan szektorra vonatkozólag főként. Ön azt gondolja, hogy most nincsenek meg azok az adatok, amelyek révén értékelni lehet a helyzetet? Főként olyan országokra gondolok, ahol a bankszektor borzalmas sokkokon ment keresztül, hazámra nézve ez konkrétan a bankrendszer összeomlását eredményezte. Van egy másik kérdésem is, a kamatláb rendszerrel kapcsolatban, és hogy ez hogyan illeszkedik be a makrogazdasági mutatók közé. Az alacsony gaz- gazdasági növekedés problémát jelenthet, ugyanakkor most azért már vannak sikerre utaló jelek is, a befektetési ciklusok, amelyekről korábban is beszélt ön, Ezeknek az alapján azt gondolná az ember, hogy csökkennek a megtakarítások a háztartások esetében, de ennek ellenére azt látjuk, hogy nagyon nagy mértékben megnövekedtek a háztartási megtakarítások. Az én ház, hazámban is láttuk, hogy egyre több a megtakarító, de a befektetéseknél az emberek már nem olyan, nem mernek befektetni. Miért nem csökkent a gazdasági ciklusban mindez jelenleg? A másik kérdésem pedig arra vonatkozik, hogy ennek továbbra is lesz -e hatása egy jobb gazdasági környezetben. Köszönöm szépen. Az első kérdésére a következőt tudom válaszolni. Tavaly az e ISIB azt kérte, hogy megfelelőbb adatszolgáltatás valósuljon meg az ingatlan piacsal kapcsolatban. Ez mind a kereskedelmi ingatlanokra, mind pedig a lakhatási célú ingatlanokra vonatkozik. Ez továbbra is megvan, ez a hiányosság. Például nincsenek közösen megegyezett definíciók, olyan kulcsfontosságú kockázatindikátorok ról, amelyek például az arányokra vonatkoznak a bevételek vagy fizetések és a az adott ingatlan értéke közötti arányszámokra gondolok. Tehát itt egy harmonizált rendszerre van szükség, mert így lehet harmonizáltan fejleszteni az európai ingatlan piacot. Ez egyébként az ajánlásaink között is szerepel, közös indikátorokra van szükség, amelyeket a makroprudenciális ellenőrző hatóságok ajánlanak, tehát definíciókról van itt szó. Az ISRB-val kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy mi azt gondoljuk, hogy ezen indikátorokkal kapcsolatban európai szintű adatgyűjtésre van szükség, és Gyakorlat, a gyakorlatban most két úton haladunk. Az egyik az LKB és az Eurostat munkájára vonatkozik. A tapasztalat is egyébként azt bizonyítja, hogy nagyon nehéz ezeket a hiányosságokat pótolni. Kicsit lehet, hogy nagyobb, nagyobb lelkesedésre van szükség ezen intézményekkel kapcsolatban, de hát ez nagyon fontos, hiszen a teljes helyzethez az is hozzá tartozik, hogy egy expanzív monetáris politika mellett szeretnénk a pénzügyi és banki rendeleteket hozzáigazítani az expanzív monetáris politikánkhoz. A válság is bebizonyította azt, hogy minél inkább expanzív a monetáris politikánk, annál inkább fontos egy nagyon fegyelmezett banki rendszer kialakítása megfelelő szabályozásokkal alátámasztva. Az agregált kép, már nincsenek országra lebontott adataink, nagyjából stabil, tehát nem látjuk azt, hogy csökkenne vagy növekedne nagyjából a kép, tehát alacsony kamat szint mellett jelenleg, legalábbis az agregált adatok alapján, persze ez megmutathat nagyon különböző képeket is országról országra haladva, de mégiscsak azt látjuk, hogy alapvetően stabil a megtakarítások szintje. Pervans Berez, köszönöm szépen. Ön utalt azokra a témákra, amelyeket az éves jelentésben is szerepeltetnek, de egyáltalán nem utalt viszont a Brexit kérdésére, és arra, hogy ennek milyen hatással lehetne, vagy lehet a pénzügyi stabilitásra és a gaz- makrogazdasági kockázatokra nézve. Tudjuk persze, hogy mi nem világos még, hogy milyen feltételek mellett fog ez a vállás megvalósulni. Nagyon sok a spekuláció azzal kapcsolatban, hogy ennek milyen hatása lesz, de hát ugye a pénzügyi piacokra is igenis, és lehet hatása, sőt, hiszen értékteremtési szempontból a Brexit nek ez az egyik legfontosabb hatása. Jó lenne nagyjából ezt látni, hogy ön hogyan elemzi, vagy hogyan értékeli ezeket a kérdéseket. A második kérdésem magára az intézményre vonatkozik, az Európai Bizottság elképzelhető, hogy meg akarja változtatni ennek a működését, vagy a kormányzási struktúráját, hiszen a bizottság egy konzultációt is beindított, és lehetséges, hogy ebben egy kicsit szélesebb kontextusba helyezi a reformokat. Minden esetre a most meglévő új dokumentumban az ISRB irányítása máshogy struktúrált. Ön ezt hogyan látja? Szeretné azt, hogy esetleg a parlament ezt támogassa-e, vagy pedig még menjünk tovább, hogy hogy a kormányzási vagy irányítási szint tovább tudjon fejlődni. Köszönöm szépen. Először az első kérdésre válaszolnék teljesen világosabb az, hogy azért a Brexit az egy nagy egzisztenciális változás lesz, hiszen a legnagyobb pénzügyi piacok pont az Egyesült Királyságban vannak, és többször elmondtam már azt, hogy, ezt megfelelő, hogy ha ezt megfelelőképpen tudjuk lefolytatni, akkor nincsenek nagy kockázatai. De a teljes felelősség abban áll, hogy ezt a változást megfelelőképpen tudjuk kezelni, hogy a felelősségi köröket, köröket megfelelőképpen újra tudjuk osztani, és anélkül, hogy a belső piacot bárhogy megkárosítanánk. Ez nem könnyű feladat, teljesen egyértelmű, hogy nem könnyű feladat ez, de azt hiszem, hogy Igaziból a csatorna mindkét oldalán ezt várják tőlünk az európai állampolgárok. Most még túl korán van ahhoz, hogy azt mondhassuk, hogy ez jó vagy rossz, mert egyáltalán nincsen még meg az a tárgyalási platform, amelyről egyáltalán beszélhetünk, vagy vitázhatunk, de az is biztos, hogy ez, hogyha megfelelőképpen kezeljük, akkor nem lesz probléma, de ha nem megfelelőképpen kezeljük, akkor például a szerződéses viszonyok folytonosságában nagyon nagy problémákat okozhat. Több tízmillió szerződésről van szó. Ugye itt a kamatlábak, vagy a bank, bank közi kapcsolatok óriási hatással lehetnek, több millió mm, szerződésről van szó, és elképzelhető, hogy ezeket mind meg kell változtatni a Brexit kapcsán. Persze minden attól függ, hogy ez a Brexit hogyan valósul majd meg. Egyértelmű az is, hogy közösen a felek megtalálhatják azt a módszert, amelyel megkönnyítjük ezt az egész folyamatot, vagy pedig valóban kockázatokhoz vezethet ez. A pénzügyi stabilitás kockázata az egyik ilyen kockázat. Jelenleg az a helyzet, hogy mind a két oldalnak azon kell dolgoznia, hogy ne legyenek problémák a belső piac integritását tekintve, és az átmenet zökkenőmentes legyen. Alapvetően a bizottsági javaslattal mi egyetértünk, a makroprudenciális részre vonatkozólag az ISRB kapcsán. Itt figyelembe vesszük azt, hogy az egész tárgyalási folyamat hogyan néz ki az ISRB munkájára vonatkozólag. Alapvetően talán egyetlen egy megjegyzésünk lenne ezzel kapcsolatban. Hogyha kiterjesztjük még további két intézményre, az SSM-re és az SRB-ra a szavazati jogot, akkor tulajdonképpen a technikai, illetve a tudományos hatóságok nem fognak tudni szavazni, és szerintem nem ezt kértük, mert hogy ez az a kettő szavazat, amely tulajdonképpen függetlennek mondható, és nagyon jól működött az ő együttműködésünk velünk, egészen a kezdet kezdete óta. Az Európai Parlament segíthet abban esetleg, hogy hogyan tudjuk visszaadni ezt a szavazati jogot ezen két intézmény számára. Notis Marias. Köszönöm szépen. Drági úr, görögül fogok szólni, felszólalni. Kérdésem, drági úr, úgynevezett MPL-ekre, úgynevezett vörös hit, piros hitelekre vonatkoznak. Jól tudja, hogy Görögországban most nagyon nehéz a gazdasági helyzet. A memorandum miatt 25%-a a GDP-nek kiesett, 40%-a a lakosságnak a szegénységi küszöb alatt él, a munkanélküliség 21% jelen pillanatban, és az EKB a reál munkanélküliséget maga is 31,4%-on méri. Így aztán nagyon nehéz a görög gazdaság működését fenntartani. Az a distress fundok voltak éppen nem, nem működnek rendesen. Mi azt mondjuk, hogy kb. 25 milliárd euró maradt a harmadik szakaszban, amely nem került felhasználásra. 19,5 milliárdot a görög bankok feltőkisítésre lehet használni. Az javaslatom nagyon egyszerű, hozzanak létre egyfajta közalapot az MPL-ek számára, amelyek révén kisegíthetőek ezek az emberek. Lehetne lakáshitelekre, mondjuk 45 milliárd összegben használni őket, az emberek nevezítsék el otthonaikat. Ö, és a görög ö, hitelezők, ö, hitelfelvevők így egyféle levegőt kapnának, viszont megfizetni átütemezve a hitelejüket. Ez a ciprusi modellként működne, ahol működött az, hogy 6-10 százalékban a Trust Fund kisegíti eh, a szemét abban, hogy megvásárolja a saját hitelét, és ezáltal a jelzálog eh, felvevője nem veszíteni el otthonát, az ingatlanát. Mindezt e mechanizmuson révén ennek az, az MPL-eknek biztosított alapműködésével lehetne meglépni, különben nagyon súlyos társadalmi problémák adódnak majd Görögországban, nem tudjuk rendezni ezt a létfontosságú kérdést. Köszönöm. Az elején hadd mondjam el, hogy az SRB-ben az MPL-e Görögország helyzetét sosem vitattuk meg. Nem volt ez témája e körnek. Másosabban a tagállamon áll, adott tagállamon, hogy döntsön arról, hogyan használja fel ezt az alapot, és ezeket a pénzeszközöket, amelyek rendelkezésre állnak Harmadsorban, ha valaki úgy dönt, hogy MPL célra használja fel ezt a pénzt, más államnak is vannak ilyen MPL-jei, tehát hasonlóan az adott államhoz más államok is élhetnek ezzel a követeléssel. És különbséget kell tenni, egyébként a görög kormány különbséget is tesz különféle kategóriák között. Ugye van ugye, vannak ugye a szegények, akik elveszik a lakásukat, és vannak a, ugye sorozat elkövetők, akik sorozatosan megsértik a szabályokat. Az ilyen például problémája éppen az, hogyan tudják ezeket a vonalakat meghúzni, vagy határokat, kategóriatárokat meghúzni. Mint mondtam, a tagállam hatásköre ez, nem az LKB kell akár csak javasolattal is éljen. benyomásom az, hogy most a kormány ahogy kezeli a kérdést, aukciók révén, garanciákkal segítve a legszegényebbeket, tovább folytatandó. Kérdés, hogy más tagállamok is akarják-e, vagy akarják-e tagállamok valamiképpen állami támogatással segíteni a bankokat abban, hogy jelzálog folyamatok ne legyenek olyan fájdalmasak a társadalom számára. Folytatnám, elnök úr, 86 millió eurós hiteltételről van szó, milliárdról van szó, 25 maradt, 19,5 megy a bankok tőkésítésére. Ezek a fennmaradó forrásnak egy részét egyfajta mentő alapba lehetne tenni az NPL-ek megsegítésére. Ez egy Eurogroup kérdés, a Trojkának is fel lehetne ezt a kérdést. Ugye ön közvetlenül mind a, kettőnek, mind a kettő testületnek tagja, a Trojkának is, meg az Eurogroupnak is, mert így meg lehetne menteni a, a görög szegényeket. Nem akarom ennek a kezdeményezéseknek az előnyét megvitatni, ám a, a, a e pénzek gazdái, ami se nem a Trojka, se nem az LKB kell döntsön erről, hanem maga a tagállam kell döntet egyedül erről. Thank you, President. Köszönöm, Köszönöm szépen, elnök úr. Az NPL témájában szeretnék kérdést feltenni, hiszen vannak olyan országok, amelyek még mindig magas magas NPR-rel rendelkeznek, és ugye ez nagy problémát okoz a bankoknak. Az egyik oldalról figyelembe kell venni az, hogy nagyon sok NPR a KKV-kból származik, másrészt azonban azon országok, amelyeket érint az NPR problémája, azok, amelyek a kifizetési irányelvet, a késői kifizetési irányelvet ö, nem valósítják meg. Ön szerint a, ezt az irányelvet megvalósítják kellő mértékben a tagállamok? Hiszen vannak olyan tagállamok, ahol a multinacionális cégek 200-300 napra fizetik ki a KKV-kat, nem pedig kellő időben, és semmilyen szankció nincsen. Ön szerint ez fontos-e, vagy sem? Ön szerint érdemes ez a kérdés arra, hogy az LKB tanulmányozza? Nos, ennél ezzel nem is érthetnék jobban egyet, mint amennyire egyet értek. Az NPL-ek nagy része, nagy részét, amelyet a KKV-k hoznak létre, ezeknek a gyökere a recesszióban nyúlik vissza, nagyon gyakran a KKV-kat nem megfelelően fizették ki, és ön megemlítette a multinacionális cégeket, de nem csak ők azok, akik nem fizettek, hanem a kormányok sem fizettek, gyakran hónapokig vagy évekig nem teljesítették a fizetési kötelezettségüket. Tehát egyetértek az ön javaslatával. Az NPL-nek megvannak a maga gyökerei, de alapvetően arról van szó, hogy valaki valahol nem fizet egy KKV-nak, és különösen a KKV-k esetében ezt mindenképpen korrigálni kell. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Paramalov mert következik. Köszönöm szépen. Jó napot kívánok, kedves Drági úr! 2016-ban az éves jelentésében ön azt jelzi, hogy az összes makrogazdasági kockázat összege tulajdonképpen az alacsony növekedés és az alacsony kamatlábak közötti egyensúlytalansága. Ugyanakkor a pénzügyi rendszer továbbra is nagyon gyenge lábakon áll, és a problémákat a hitelesség hiánya is tovább erősíti, vagyis állandóan improvizálnak, és a Banco Popular és az olasz bank esetében ez meg is mutatkozott. Szerintem nagyon fontos azt látni, hogy ön mennyire cinikus intézményt képvisel, amikor azt mondja, hogy a gazdasági növekedésnek semmi köze az ő mandátumához. Nincsen egy hónapja annak, kedves drági úr, hogy ön a spanyolországi munkaerőpiaci regresszív szabályokat üdvözölte, már pedig ennek nagyon rossz hatása van a, a háztartások és az emberek életében. Miért javasol ön olyan intézkedéseket, amelyek a bérszínvonalat csökkentik, pedig pont ez az alacsony bérszínvonal az, ami miatt a háztartások fogyasztása nem olyan magas, és ezen keresztül az egész pénzügyi rendszerre rossz hatással van. Köszönöm szépen! Következőképpen válaszolnék az ön két kérdésére. Alacsony kamatlábak és alacsony növekedés, mint pénzügyi um, stabilitási kockázat, tehát ez egyre kevésbé van így. Az alacsony kamatlábak tulajdonképpen ösztönözték a gyors uh, gazdasági növekedést, úgyhogy tulajdonképpen akár milyen hatása is volt uh, ezeknek a bankok mérlegfőszegére, ezt bőven kompenzálta az, hogy a gazdaság növekedési pályára állt, nagyon erős növekedésről van most már szó, és ezen keresztül az egész hitelezési piac minősége sokkal jobb lett. És csökken az adósságok állománya, és növekedik az egész banki rendszer stabilitása. Ennyit szerettem volna az első kérdésre válaszként elmondani. A második kérdés, vajon a mi politikáink pont az ellenkezőjét teszik, mint amit ön mond. A mi politikáink pont, hogy nem az alacsony bérszínvonalat támogatják, sőt, gyakorlatilag ez az egyetlen olyan eszköz, amelynek köszönhetően ismét növekedési pályára állhatnak a nettó vagy reál fizetések is. Pont arra irányul a politikánk, hogy ezt a különbséget csökkentsük, és talán más szereplőkkel együtt, de közösen magunkénak tudhatjuk a munkaerőpiaci pozitív fejleményeket. Ennyit a politikáinkról. Az, hogy a spanyol kormány milyen intézkedéseket hoz, hát ezt a realitások talaján kell megvizsgálni. Nézze meg, hogy Spanyolországban mennyire sok munkahelyet teremtettek, és mennyi, milyen nagy mértékben csökkent a munkanélküliség. Tehát nézzük meg az adatokat. Lehet, hogy a folyamat nem pont úgy néz ki, mint ahogy azt szeretnénk, sem a gyorsaság szempontjából, sem a munkahelyek minősége szempontjából, de azért mégiscsak van fejlődés, sőt azt gondolom, hogy ez igencsak ösztönző. Köszönöm. Öné a szó. Hát nézzük csak. Én azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos azért végig kellene gondolnia azt, hogy mi történt Spanyolországban a munkaerőpiacon, ezt pontosabban kellene látni. Én szeretném önt arra emlékeztetni, hogy nagyon rossz minőségű munkahelyekből teremtettek sok munkahelyet, és olyan alacsony a bérszínvonal, hogy az emberek nem tudnak megélni a hó végéig, és az ön javaslatai ellenére nem sikerült a gazdasági növekedést elérni Spanyolországban. It is certainly true that... Igaz, hogy a nominális bérszínvonal is nagyon lassan növekszik, egész egyszerűen azért, mert ez, ez egy lassú folyamat Spanyolországban, épp úgy, mint máshol Európában. De egyébként ezen a területen a monetáris politikának lehet hatása, mert nagyobb befektetési rátát, illetve fogyasztást lehet generálni, és ennek hatása lesz a munkahelyek teremtésére is. Most, hogy milyen minőségű munkahelyek jönnek létre, ehhez nekünk nem igazán van közünk, de adjon ennek az egész folyamatnak időt, szép lassan, ahogy egyre több munkahely jelenik meg a munkaerőpiacon, majd megjelennek a minőségű munkahelyek is előbb-utóbb. Az, amit az Európai Központi Bank tett, az szerintem helyes, és ebbe az irányba mutat, de hát az is igaz, hogy vannak olyan feladatok, amelyek nem tartoznak a mi hatáskörünk alá. Köszönöm. Köszönöm. Nem látok. Coburn a következő. Köszönöm, elnök úr. Drági úr, örömmel látom. Augusztusban még csak Egyesült Államokban sokan azt mondták, hogy a protekcionizmushoz visszatérés a globális gazdaságra is negatív hatással lesz, mondotta, ebben egyetértek önnel. Sok politikus felhívja a figyelmet a protekcionizmus veszélyeire, különösen a bankrendszer stabilitására. Fenyegető ez ugyanakkor hatástanulmányok alátámaszták el a tanácsát. Végeztek el számításokat, a, a, például, hogy a katalóniai függetlenség milyen hatással lesz a spanyol államadóságra és a spanyol bankokra, hiszen Katalónia 20%-át adja a spanyol GDP-nek. Hasonlóképpen milyen hatása lenne a Brexitnek az EU leg törékenyebb bankrendszerre, Spanyolországra és Olaszországra, minden két állam nettó EU forrás felvevő, és költségvetési megszorításoknak bizony negatív hatása lenne. Protekcionizmus volna maga a nagybőtenek kilépése is bizonyos szempontból, és nem csak negatív hatása lenne a bankrendszerre és a, a, az államadóságra, hanem drágábbá tenni a hitelt az EU bankokban és általában nemzetközi piacokon. Hatástudományt készítettek-e, hogy alá húzzák az EU protekcionizmus negatív hatásait. Tekintet arra, hogy 85% az EU tőkepiaci üzleteinek Londonon keresztül történik tranzakcióként, úgyhogy a, a méretgazdaságoság itt érvényesül London, az EU bankja tulajdonképpen, hogy ha London támadják, akkor az EU bankokra helyeznek nyomást, Olaszországra például, ezért az európai stabilitást illető kérdés ez. És az Európai Kockázati Tanács is el kéne gondolkozzon ezekről. Nem tudom, kommentálná ezt. Köszönöm. Egyetértek önnel abban, hogy a Brexit fontos, egzisztenciális esemény, melynek a kihatásait meg kell vitassuk és elemeznünk kell. Hogy eddig miért nem tettük, az SRB legalábbis nem tette, mert nincs, azért nem, mert pontos, sőt pontatlan ö, nézet sincs arról, hogy milyen tárgyalási platform jön majd létre. Azt tudjuk, hogy a piac méretei nagyon-nagyon jelentősek bármelyik ágazatát is nézzük a pénzügyi piacoknak, vagy a banki ágazatnak, az, a számok nagyon komolyak, tehát teljes körű figyelmünkre érdemesek, Mi helyest némileg pontosabb nézet lesz arról, hogy hogyan is mennek majd egyáltalán a tárgyalások, hogyan alakulnak majd. Mint mondottam, ezt az átalakulást lehet puha módon alakítani, úgy, hogy nem, nem nagyon vannak negatív hatásai, ám ezt úgy kell tegyük, hogy a belső piac integritását nem sérti semmiképp. Ezt persze egyszerűbb mondani, mint megcsinálni, az LKB pedig nem része a tárgyalásoknak, nem részese. És ha őszinte vagyok, nagyon nehéz feladatot róna ránk, ha az lennénk. Lássuk meg a két fél hogyan áll fel a tárgyalásokban, és mihelyst jobban látható lesz. Ez nyilván folyik erről majd vita. A kockázati tanács az ESRB er ideális fórum erre, hiszen nem csak az eurozónára korlátozódik, és nem csak a jegybankokra, hanem az összes tagállam része, központi bankok és felügyelő hatóságok is részei, és független elemek is, például a két bizottság elnöke, tehát mindenképpen jó helyszíne a vita lefolytatásának. Folytatnám. Úgy tűnik, Várnyi úr és Ferhofstadt úr ö, ö, orosz volt játszanak, illetve a falnak szaladnak, hogy ki az, aki először megáll. Eurofanatikusok meg akarják büntetni Nagy-Britanniát. Ez nagyon veszélyes. Az EU gazdasága szempontjából is, Spanyolországnak is, meg más tagállamoknak szempontjából is, és talán fel kéne szólaljon ön, megmondani Ferhofstadternak és Berni úrnak, hogy puhítsanak. Ferhofstadt úrral együtt én is tagja vagyok ennek a tanácsnak. Nincs semmi büntető szándékunk, hanem méltányos ügyletet akarunk kötni. Montér úr, ön bölcsember, beszéljen velük. Jó, nincs rá szükség. Marco Zanni a következő. Eh, Köszönöm szépen. Kedves elnök úr, ön is tudja, hogy a szuverén eh, kockázatok eh, nagyon nagy kockázatot jelentenek a bankok számára, tehát az európai intézményekben is egy nagyon is aktuális vita. Ez informális szinten is találkozók zajlottak ebben a kérdésben, vannak olyan javaslatok, amelyeken dolgozunk, és ez a téma egyébként nagyon gyakran a betétes garancia kérdésköréhez köthető. Bizonyos tagállamok egyébként szeretnék csökkenteni ezeket a kockázatokat a bankok mérleg főszegében, még mielőtt elfogadnák ezt a javaslatot. Minden bizonyal ön is tudja, hiszen önök is nem olyan régen iránymutatásokat adtak ki 2018-as stressztesztekkel kapcsolatban, és értékelték a bankokban meglévő államadósági kockázatokat, tehát ez már korábbi esetekben is így volt. Az én kérdésem arra vonatkozik, hogy potenciálisan mennyire jelent kockázatot a pénzügyi rendszer stabilitására vonatkozólag az, hogy az államadóság a bankokban hogyan jelenik meg itt. Kétfajta mm, megoldásban gondolkodtunk informálisan. Az egyik egy prudenciális feltőkésítés a bankok számára, amely bankok egyébként állami, tehát államadóságokat tartalmazó értékpapírokat tartalmaznak, vagy ezekkel bírnak, és a másik megoldás pedig, hogy ezt beírják a bankok mérlegfő összegébe. A két kockázat tulajdonképpen a pénzügyi rendszer stabilitását veszélyezteti. Az első ilyen a likviditásra vonatkozik, a pénzügyi rendszerek likviditására. Ön is tudja, hogy az állampapírok a ripó piacokon megjelennek, és ilyen szempontból a likviditással hatásuk van. A második kérdésem pedig arra vonatkozik, hogy milyen nyomás lehet bizonyos tagállamok állampapírpiacán, illetve már nehézségekkel küzdő bankrendszereken mindezt. Tehát most vagy a bankok a piacra hárítják a felelősséget, vagy pedig tőké, fel kell őket tőkésíteni. Ez a két rendszer valósulhat meg. Köszönöm szépen! Az EKB véleménye erről a témáról az, hogy az ISRBM-ben és a többi intézményünkben is úgy véljük, hogy amennyiben van kockázat, akkor csökkenteni szeretnénk az államadóságok és a bankok mérlege közötti kockázatokat szeretnénk csökkenteni. A második gondolat akármilyen konklúzióra is jutunk mindezzel, nem szeretnénk, hogyha a bankjaink versenyhátrányba kerülnének olyan bankokkal szemben, amelyek a világ más területein működnek. Ezért olyan hosszú ez a tárgyalássorozat a Bázeli Bizottságon belül is, és ennek a hosszú tárgyalássorozatnak az lett a vége, hogy nincsen konszenzus, nincsen globális megállapodás ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Vagyis Európán kívül nem kívánják ezt a megoldást, egyik megoldást sem támogatják. A harmadik gondolat pedig az, hogy az európaiak hogyha találnak egymás között egy megoldást, legalább Európára vonatkozólag, akkor azt azért nagyon óvatosan kell majd bevezetni. Egyrészt nem szabad, hogy túl kemény limitek legyenek, globális megoldásra van szükség, és amennyiben Európa saját úton kíván haladni, akkor a megoldást nagyon óvatosan kell majd bevezetni. Csak egy rövid follow-up kérdésem lenne fél percben. Ön azt mondta, hogy az európai hatóságoknak megállapodásra kell jutnia. Tehát próbáltunk egy versenyhátrányokat kikerülő megoldást letárgyalni, de ez nem sikerült. De ön is elmondta már ezt 2016. novemberében egy beszédében, és egyébként a 38-as bulletinben is szerepel mindez, hogy az állampapírokra vonatkozó kockázat az eurozónában egy eurozóna specifikus probléma, hiszen a saját fiát fizetőeszközökkel rendelkező országokban ez nem jelenthet problémát. Tehát ez a probléma konkrétan nem jelentkezik más joghatóságokban, vagy más, a világ más területein. Igen, én pont ezt mondtam. Nem sikerült megoldást találni, de ez fontos látni, mert hogyha Európa úgy dönt, hogy európai megoldást kíván ezen a területen bevezetni, akkor azt tudnunk kell, hogy az ilyen típusú intézkedések az európai bankokat versenyhátrányba hozhatják. Más, a világ más bankrendszereivel szemben. Ezért lett volna jobb egy globális megállapodás. Egyébként ez az Európai Parlament is így gondolja ezt a bázeli kereteken belül. Thank you, Chairman. Köszönöm, képviselő, köszönöm szépen, elnök úr. Mi a helyzet a rendszerkockázattal az ingatlan ágazatban? Itt országkockázatról beszélünk, tehát ország szinten határozzuk meg, vagy pedig helyi konkrét kockázatokról. Ez az első kérdésem, a másik kérdésem pedig politikai jellegű, de feladatom, hogy ezt föltegyem. Megvan a rendszer kockázathoz való hozzáállása, de nem gondolja, hogy magára marad, hiszen nagyon nagy a politikai bizonytalanság, ugye ott van a Brexit, nem tudjuk, hogy mi lesz a helyzet, aztán Németország, Ausztria esetében azért nincsenek itt a kollégák, mert próbálják kitalálni, hogy ki is kormányozza az országot, aztán ott van Madrid, Barcelona, Olaszországban. Senki nem tudja, mi történik majd a következő választások alkalmával. Eddig azt mondtuk, hogy a politikai instabilitás súlyosbíthatja a gazdasági, illetve a rendszer szintű kockázatokat most. Önálló most pedig arra számítunk, hogy a politikai helyzettől külön tudjuk ezt választani? Drági elnök úr, először erre a kérdésre válaszolnék. Az elmúlt két esztendőben a tapasztalatunk ezzel ellentétes volt. Szörnyűséges katasztrófákat emlegettünk a Brexit után, illetve azt mondtuk, hogy az Európán kívüli választások eredménye is katasztrofális lett Európa számára, illetve veszélyt láttunk az egyik ország választásában, és így tovább. De azt látjuk, hogy a helyreállítás, a helyreállás bizony robosztus, és szembe tud nézni, ellen tud tartani ezeknek a kockázatoknak. Persze nincs meg a varázsgömböm, nem látok a jövőbe, vagy a kristálygömb, tehát nem tudom, hogy mi fog történni. Nem látjuk azt, hogy ezek az esetmény, események olyan kockázatot generálnak-e, amely túlságosan nagy, a, és nem tudjuk tartani az ütemet, de eddig pozitívan gondolkodunk. Aztán ott van az e, e, SRB. Az SRB elemzése alapján azt látjuk, hogy az ingatlan piac árazása kiegyensúlyozott az Európai Unióban. Nyolc ajánlást hozott az SRB, nyolc figyelmeztetést, ezek országspecifikus figyelmeztetések. Középtávú kitettséget azonosítottak a rezidenciális ingatlan piacon. Itt részben a háztartások hitelképességéről beszéltünk, tehát hogy vissza tudják-e fizetni a hiteleket, illetve ott volt az árazás kérdése. Nagyjából azt látjuk, hogy reagáltak az országok, intézkedéseket hoztak, például Dániában és Finnországban megváltoztatták a kockázat súlyozását, illetve Svédországban is ahol alacsony amortizációs rátákat vezettek be. Továbbra is figyelemmel követjük ezeket a fejleményeket. Nagyjából azt mondhatjuk, hogy lokális kockázatokról van szó, illetve kiegyensúlyozott árazásról. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, drági úr, örülök annak, hogy itt van ma. Az én kérdésem az állampapírok által lefedett európai értékpapírokra vonatkozik, amelyet egyébként pont az ön által elnökölt bizottság adott ki itt alapvetően mindenki ismeri már ezeket, és ezután egy jogalkotási javaslatra várunk az Európai Bizottság részéről. A következő lenne a kérdésem. Az önbizottság hogyan kívánja azt biztosítani, hogy ténylegesen biztonságosak legyenek ezek az értékpapírok, vagyis 3-as A besorolást kapjanak, illetve hogyan tudják biztosítani azt, hogy a piac megfelelő likviditással rendelkezzen. Másodszorban pedig az ilyenfajta értékpapírok létrehozásának ön szerint lehet negatív hatása az állampapírpiac kockázatokra és az eurozóna pénzügyi stabilitására? És az utolsó kérdésem pedig arra vonatkozik, hogy ön utalt már az NPL fontosságára, hogyan kívánja azt elérni, hogy a kockázatoknak ne legyen negatív hatása az MPL piacra. Ezzel kapcsolatban az Európai Bizottság megközelítését osztja-e ön, amely egy organikus megközelítést fed le, többféle eszköz bevezetésén keresztül az újfajta hitelekre vonatkozólag. Köszönöm szépen, köszönöm. Angolul fogok válaszolni egyetértek teljes mértékben a bizottsági javaslattal, és egy korábbi beszédemben is elmondtam, itt egy közös erőfeszítésre van szükség az összes érintett fél bevonásával, a felügyeleti rendszer, a bankok, a kormányok részvételével, akiknek az a feladata, hogy megfelelő jogi kereteket dolgozzanak ki az NPL rendszer számára. És az Európai Bizottságra is szükség van, és az európai jogalkotóra, tehát önökre is. Minden érintett félnek együtt kell dolgozni a probléma megoldása érdekében, úgy, hogy ezek a problémák megoldódjanak, és ugyanakkor ne destabilizáljuk a piacokat úgy, ahogyan attól az emberek félnek. Egyetértek tehát a bizottsági megközelítéssel. Egy másik kérdés kapcsán abból induljunk ki, hogy biztonságos eszközökre van szükség, Európának erre van szüksége, egyébként mindenhol máshol a világon ez meg is van. A piacoknak is szüksége van erre, és így tovább. Vagyis alapvetően ezt kell keresnünk, ezt a megoldást, ezt a biztonságos megoldást. Olyan eszközöket kell megtalálnunk, amelyek ennek a célnak felelnek meg. Az igazgató tanács következő ülésén erről fogunk egyébként beszélni, és majd meglátjuk, hogy a vonatkozó tanulmányt kiadjuk-e, ha igen, akkor milyen formában, és mit kívánunk ez után tenni. Minden esetre én azt várom, hogy a munka folytatódjon, mert elmondtam már korábban is, hogy szükségünk van erre az eszközre, vagyis elképzelhető, hogy meg kell változtatni, de az is lehet, hogy jó úgy, ahogyan van. Tehát továbbra is ezen a projekten dolgozunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Hosszú, de nagyon hasznos eszmecserét folytatunk. Köszönöm szépen drági elnök úrnak, hogy eljött hozzánk, hogy rendelkezésünkre állt, illetve pozitívan reagált a jó pár témát illető kérdésekre, amelyek rendkívül fontosak a pénzügyi stabilitás, illetve a növekedés szempontjából. Köszönjük szépen, hogy itt volt. Albert.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 Ah, okay. So we move to our last... Tisztelt kollégák, térjünk át az utolsó napi rendi pontra. Okay, it is a, a reform of the European az Európai Unió saját erőforrás rendszerének a reformjáról beszélünk a jelentés tervezett prezentációját fogjuk meghallgatni Morgan úrtól. Tessék! Köszönöm szépen, és köszönöm a kedves kollégáknak is, főként az árnyék jelentős tevőknek, hogy itt vannak. Minden bizonyal már elolvasták azt a javaslatot, amelyet a Költségvetési Szakbizottságnak írtam, egy véleménytervezetről van szó, csak a legfontosabb gondolatokat akarom most kiemelni. Az Európai Unió költségvetésének finanszírozása rendkívül fontos kérdés, és nem csak azért, mert a Brexit miatt ez aktuálissá vált, hanem azért is, mert a felelősség kérdését kell tisztázni az európai intézmények szempontjából, felborítva az úgynevezett bosztoni tea délután mottóját, hogy adózás képviselet nélkül. Mindezt úgy, hogy a, taná- a tagállamok fiskális kompetenciáihoz nem nyúlunk hozzá, hiszen ez nem szerepel a szerződésben. Nem tovább akarjuk növelni az emberek adóterheit, hanem inkább egy hatékonyabb, demokratikusabb, európai szintű adóbeszedést szeretnénk megvalósítani, hogy a nemzeti befizetéseket csökkenteni lehessen, vagy legalábbis ne kelljen őket tovább növelni az európai költségvetésben. Ahogyan láthatták, a javaslatomban szerepelnek saját forrásokra vonatkozó, e, illetve eurozónára vonatkozó javaslatok, és a teljes Európai Unió területére szóló javaslatok is. Az eurozónán például a bankadó, amely az bankunió teljesítételéhez is hozzájárul, lehet az egyik lehetőség. Ami pedig a teljes Európai Uniót illeti, ott egy közös áfa alapú adózásra gondoltunk, hogy a finanszírozás és az európai költségvetés közötti összefüggéseket lehessen megvalósítani, és ezen keresztül európai szinten az adócsalás ellen is hatékonyabban fel tudjunk lépni. Másodszorban pedig nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy az európai állampolgárok azt kérik, hogy ne tagállamok közössége legyünk, hanem egy igazi közösség, és közösen próbáljuk meg a befektetéseket, a növekedést ösztönözni, közös határvédelmet, biztonságpolitikát megvalósítani, ezeket a közös nagy európai értékeket csak saját forrásokból lehet megfelelőképpen finanszírozni, olyan módon, hogy a társjogalkotók ellenőrizni tudják ennek a végrehajtását. A módosítások tekintetében azt szeretném majd elmondani, hogy mi az, ami a mi szakbizottságunk kompetenciáiba tartozik, és ezek közül mit szeretnénk a saját forrásokból finanszíroztatni. Végül pedig ahogy a nemzeti szinten is világos az, hogy azért az adó bevételek a gazdasági ciklus, ciklikusságához is köthetők, tehát hogyha felelősség teljesen akarunk fellépni, és nem akarunk állandóan gyűjtögetni vagy tarhálni a tagállamoknál, akkor európai szintre van szükség értékpapír kibocsátási lehetőségekre, mindezt úgy, hogy a problémákat, amelyek a tagállamokban megmutatkoznak, ne ismételjük meg európai szinten is. Köszönöm a figyelmet, és várom a válaszokat. Köszönöm szépen. Első hozzászóló a néppárt részéről, Ivana Maletics. Köszönöm szépen, elnök úr, és szeretném megköszönni a jelentéstevőnek is, Morgan úrnak a jelentését, és a itt kifejtetteket. Úgy gondolom, hatalmas kihívás áll előttünk. Tény, hogy a Brexittel az EU költségvetés csökken. El kell gondolkoznunk azon, hogyan tudunk az új kihívásokra választ adni, amelyek nem is olyan újak. Migráció, védelmi, biztonságpolitika, hogyan tudjuk az eurozónát erősíteni, az európai belső piacot erősíteni. Ezek a feladatok előttünk vannak, mindeközben a már most működő politikákkal is foglalkozni kell, például a kohéziós politikát tovább kell erősíteni, nem hogy csökkenteni. Mert az igaz, a reál konvergenciája a lemaradó államoknak fontos feladat. Ha igazán erős Európai Monetáris Uniót akarunk, akkor erre is gondolni kell. Azok a döntések tehát, amelyek az EU költségvetésről szólnak, nem lesznek könnyűek. És nem tudom, hogy mondhatjuk-e azt, hogy a Brexit-tel és azzal a tényjel számolva, hogy az EU költségvetés kisebb lesz, ha az európai költségvetést növelni szeretnénk, nem kéne azon gondolkozni, hogy új forrásokat vezetünk be, vagy már létező forrásokat bővítünk. Végig gondolva a javaslatokat, amelyet a magas szípű munkasoport kidolgozott a saját források tárgyában. Ugye igyekeznek egy egyszerű, egyszerűbbé, stabilabbá, átláthatóbbá, méltányosabbá és autonómá tenni az EU költségvetés egész és a saját források rendszerét. Ez mindannyiunk célja. Ezért javasolják, hogy a GNI része csökkenjen, a gni származó része az EU költségvetésnek, és a saját források része növekedjen, ezzel autonomabbá válna a költségvetés. Azt is javasolják, hogy a korrekciós mechanizmus töröljék, ezzel egyszerűbb válna a rendszer, a jelenlegi áfa alapú forrásrendszert váltsák le, a megosztott áfa rendszere, valamint az új bevételek korrekciója is megtörténjen, ezt megvitattuk már Mário Drági úrral részben, az, hogy támogassuk-e vagy sem az LKB profitjának ezt a részét be kéne esetleg fizetni az EU költségvetésbe, aztán a pénzügyi tranzakciós adó vagy más egyéb pénzügyi adó bevezetése nagyon fontos döntés áll tehát előttünk, mindezeket mérlegelve, elemeznünk kell, hogy fenntartható és működőképes-e e-, ezek az ajánlások, és mi legyen a végső javaslat, mely aztán megfelelően kommunikálható is az állampolgárok felé, hiszen ez is egy hatalmas kérdés a mostani években, amikor ugyan van gazdasági növekedés, de mindig lassú, és az előjelzések sem mutatnak nagy gyorsulást, még mindig alacsony a termelékenység, és ezért nem nőnek hatalmas mértékben a jövedelmek, a bérek sem. Nem várható, hogy a közvélemény nagyon támogatna egy olyan változást, amely saját forrásokra táplálkozik, és amely adóbevezetését jelenteni végső sorban, vagy a nemzeti befizetések növelését és azt is, ezt is egyszerű módon kell magyarázni, tudni, mit lehet elérni az, a saját források új rendszerével, és milyen előnyökkel jár ez az állampolgár szempontjából. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Magyar Bérni következik. Thank you, Chair. Um, Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Enrique Calvert Hamlin nevében szólok Tisztelt jelentéstevő, árnyék jelentéstevők! Úgy gondolom, hogy az Európai Uniós költségvetést közös politikai eszközként kell kezelnünk a gazdasági és társadalmi válság legyőzésére, illetve a nemzeti erőfeszítések koordinálására, a növekedés, illetve a foglalkoztatás érdekében. Az Európai Uniós költségvetés egy beruházási költségvetés, Rugalmasságra van szükség a rövidtávú intézkedések érdekében, ez azonban gyengeség jelenleg, és ezt orvosolnunk kell. A költségvetés túlságosan kicsi az anticiklikus stabilizáció szempontjából. A mondta jelentést támogatom, és támogatom az új saját erőforrást, amely megerősíteni az Európai Uniós politikákat, illetve támogatná a célkitűzéseinket. Összességében támogatom a jelentéstevőt. A legfontosabb eszközök, amelyeket a jelentéstevő javasol, hozzájárulnak az egységes piac megfelelő működésével, hiszen így kordában tartja a különböző adónömek elterjedését, és hozzájárul az Európai Uniós politikák finanszírozásához. Szerintem az ÁFA reformja nagyon fontos, nagyobb szintű harmonizációra van szükség az igazságosabb adózás érdekében, illetve az adócsalás, illetve az adó elkerülés szempontjából is. Nagyon fontos, hiszen ezáltal tudjuk finanszírozni az Európai Uniós költségvetést. Módosítókat nyújtottam be Például azért, hogy egy megfelelő monetáris alapot hozzunk létre, amely az Európai Uniós törvényekre épül. Várom a további eszmecserét a frakciókkal. Köszönöm. Jó, a GUE nevében parancsoljon López Bermejo asszony. Köszönöm szépen. Miguel Viegas nevében fogok beszélni, aki árnyékjelentéstevő, és sajnos nem lehet itt. Nagyon pozitívnak gondoljuk azt, hogy új költségvetési forrásokról beszélünk, pénzügyi tranzakciókra kivetett adóról, vagy pedig az ÁFA, illetve a társasági adóhoz kapcsolódóan, hogy ott adóztassuk meg eh, a cégeket, ahol, ahol a javak termelődnek. Emellett eh, úgy gondolom, hogy meg kell őrizni a tagállami hozzájárulásokat is, eh, mert így lehet garantálni a mm, nemzeti hozzájárulások révén az európai költségvetés fenntarthatóságát, regresszív adórendszerre van szükség, mint például az az áfa, mert különben további tehát az esélyegyenlőtlenséghez járulunk hozzá. Szükséges az is, hogy saját forrásokat alakítsunk ki, és Európai Pénzügyminisztérium is megvalósuljon. Az Európai Unió nem tudja rá kényszeríteni a reformámokat az új eurózóna tagállamokra. Ezt szeretné az Európai Unió, de ezen keresztül neoliberális gazdaságpolitikát kényszerít rájuk. Úgyhogy ez gyakorlatilag zsarolás az euró bevezetésével kapcsolatban. Köszönöm. Thank you, uh, Bas Eichhout. Köszönöm Bas Eichhout a következő. Köszönöm elnök úr, és köszönöm a jelentéstevő munkáját mely abba az irányba megy, amit a zöldek is támogathatnak, azaz a GNI alapú források, saját forrásokára való áttérését támogatja, ám kritikusan kell elgondolkozzunk ezen, és más példákat is felhozhatunk az ITS, vagy a határ, tehát egyéb forrásokat is figyelembe kéne venni, logikus egyébként ez, és erre törekszünk majd. Gondolkozunk olyan módosítón is, amely megvizsgálja, mi lesz majd azokkal a büntetésekkel, melyeket az Európai Unió, Európai Bíróság ró ki, ezeket is hozzá lehet számolni esetleg saját forrásokhoz. Egészében tehát támogatjuk a jövőt a kijelölt irányt, a zöldek mindenképpen mögötte vannak, az egész EU finanszírozási rendszer sokkal világosabbá kéne tenni, és a saját források ezt hoznák magával. Ami a négyes bekezdésben van egy kérdésünk. A jelentős többit azt mondja, hogy nulla kockázatú forrásokat kellene kibocsátani, eszközöket kéne kibocsátani. Kérdés, hogy ezt lehet-e a szerződések módosítani és anélkül kiadni, mert az EU a szerződések szerint most nem vehet föl hitelt, ö, jogi kérdés tehát ezzel kapcsolatban. Egyébként köszönjük a jelentéstevőt, pontosítanunk kell, és alapvetően támogatjuk. Mint tudja, az IFSM saját források korlátaim belül garantálhat hitelfelvételt. Ez nem oldja meg a problémát, de a dolog nem olyan egyszerű azért. Vannak tehát ilyen köztes megoldások. Két spontán felszólásunk van. Kérem röviden. Peredet Andó. Köszönöm szépen, két percben, nagyon röviden. Először is köszönöm szépen Morgánó úrnak a jelentését másrészt pedig szeretnék rámutatni arra, hogy mennyire fontos számunkra ez a jelentés. Főként azt szeretném elmondani, hogy a GUE-val egyáltalán nem értek egyet, mert én azt gondolom, hogy ez egy rendkívül pozitív gondolat egész Európa számára, hiszen itt most növelnünk kell alapvetően a költségvetést az unió számára, nem csak azért, hogy tovább tudjuk, hogy ki tudjuk e-, elég egészíteni az európai költségvetésnek a tagállami befizetéseit, hanem hogy tényleges európai megoldást ösztönözzünk, ez egy progresszív megoldás, amely az Európai Unió jövőjére mutat. Fontos az, hogy az Unió saját forrásokkal rendelkezzen, és ne csak azzal abból a kultúrából merítkezzen, hogy minden ország befizet valamennyit, aztán valamennyit elvisz a költségvetésből, hanem tényleg közös költségvetés alakuljon ki, nem nemzeti alapú költségvetés, hanem európai forrásokból táplálkozó költségvetés. Ez szerintem nagyon pozitív, és ezért nem tetszett az, amit uh, a GUE mondott. Morgánó úrnak három gondolatot szeretnék elmondani. Az egyik, nagyon fontos lenne, hogy a bizottság uh, a jövőbeli finanszírozás kérdéseivel foglalkozó dokumentumát be tudjuk építeni ebbe az anyagba, ugyanis itt jel, rengeteg új forrásról esik szó. Másodszorban én azt gondolom, hogy el kell magyarázni azt is ebben a jelentésben, hogy mennyire fontos, hogy az Európai Unió költségvetése nagy és új kérdésekkel foglalkozzon. A szociális pillér, bevándorlás, európai védelmi politika. Tehát ezekre, ezekhez pénzre van szükség, és azután pedig vannak még olyan források, amelyek nem szerepelnek a jelentésbe. Ilyen például az, ada, az adó, illetve a vám bevételek, a határon átnyúló áfa ügyletek kérdése, ezeket szerettem volna elmondani, és támogatom Morgán úrat, és bármiben szívesen segítünk neki. Köszönöm, Pervans Berez. Köszönöm szépen meghallgattam ezt a vitát. Először is örülök nagyon ennek a jelentésnek, de ugyanakkor azért oda kell figyelni ezekre a kérdésekre, hiszen itt egy véleményről van szó, amely a saját forrásokról szóló jelentéshez kapcsolódik. Tehát itt nem a költségekről van szó, kohéziós politika, stb. Ennek semmi köze ehhez a jelentéshez. Ezt világosan kellene látnunk, ugyanakkor az adócsalásra vonatkozó kérdés rendkívül fontos, hiszen ott pont a mi kompetenciáink lényegébe kapcsolódunk be. Ami az eurozónával kapcsolatos vitát illeti, én szerintem itt ebben a véleményben nem kell újra nyitni az európai monetáris alap kérdésével kapcsolatos vitát és mindenféle mást, mert különben a büdzsészakbizottság jelentése egy újabb fejlődési fázisról fog majd beszámolni, már pedig most nem ez a cél. Ebben a mostani véleményben inkább csak utalni kell ezekre a kérdésekre, a bizottsági javaslatokat kell majd megfontolni, és aztán a társjogalkotónak ezeket el kell fogadnia, az eurozóna specifikus költségvetése, ez ilyen szempontból más kérdés, tehát ebben az értelemben kellene meg struktúrálni ezt az egész véleményt. Köszönöm szépen! Köszönöm, és most a jelentéstevője zárszó. Szépen. Először is köszönöm szépen az elhangzott véleményekért, ezek fontos politikai kérdések, Természetesen nekünk az a feladatunk, hogy a büdzsé szakbizottságnak egy véleményt írjunk, tehát valóban nem mi határozzuk itt meg a legfontosabb kérdéseket, mégis néhány gondolatra kiemelten oda kell figyelnünk. Ilyen például a kohézió megerősítése, aztán az, hogy releváns kihívásokkal foglalkozunk, ezekre utaltak a kollégák is, és az, hogy ellenőrizni lehessen azt, hogy mi az, ami megvalósítható azokból a javaslatokból, amelyek az Európai Bizottság, illetve a Monti Bizottság részéről érkeztek, illetve Drági úr is tett ilyen javaslatokat, és emellett szerintem azt is lehetne azt is meg kellene gondolnunk, hogy mit akarunk tenni mindezzel a saját források rendszerével. Szociális pillér például, amire mások is utaltak, egy fontos lehetőség ebből a szempontból. A parlament egyébként teljesen világosan kimondta az ezzel kapcsolatos véleményét, tehát nem gondolom, hogy ez problémás lenne. Számomra az is világos, hogy a módosításokon keresztül még tovább lehet javítani ezt a szöveget, és olyan véleményt tudunk majd megfogalmazni, amelyet a lehető legtöbben támogatni tudnak. Én szerintem megvannak az ehhez szükséges előfeltételek, ezért köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen. felolvassa a menetrendet, a módus benyitásának határideje. December 7-én lesz, a módosítókat január 24-én fogjuk megtárgyalni, és a szavazás is akkor lesz ugyanazon napon a szakbizottságban, meg azt még nem tudjuk persze, hogy a Költségvetési Bizottság mikor tárgyalja. Köszönöm a részvételt, zárom az ülést. Holnap 8 órakor kezdünk reggel és 815 kor a Libével szervezett ülésen fogjuk folytatni.